Kedves kollégák, azt javaslom, hogy azonnal is kezdjünk munkába. A napirendünk 17. pontjánál tartunk. Egy olyan témáról szól ez a pont, amiben meghallgatásra kerül sor, és nagyon fontosnak tartja ezt a témát a bizottság, és ez a az Európai Szociális Alapnak a jövője és a szerepe. Természetesen az Európai Bizottság által hozott kezdeményezéseket is meg fogjuk tárgyalni. Üdvözlöm a három meghívottat, azonnal meg is adom nekik a szót, de még előtte Emlékeztetnék mindenkit a programunkra, hiszen ez a meghallgatás két részben bonyolódik le. A mai napon szakértőket hallgatunk meg, és lesz majd egy második része a meghallgatásnak, erre február 1-én fog majd sor kerülni, ahol majd beszélni fogunk a szociális partnerek szerepéről. Még mielőtt megadnám a meghívottainknak a szót, üdvözölném Pascal Grünit, a, aki a mi előadónk, és megkérném, hogy röviden vezesse be a témát, és utána minden egyes szakértőnek 10-10 perce lesz, hogy el, megtartja az előadását. Tisztelt elnök asszony, nekem van 5 percem, hogy bemutassam a témát? Igen, köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégek, tisztelt hölgyeim és uraim! Az Európai Parlament két állásfoglalása az Európai Szociális Alapról e, szól, valamint az Európai Kohéziós e, Politikának a jövőjéről. De még számos kérdés e, nyitott, és nagy reményeket fűzök a mai meghallgatáshoz a szakértőinkkel, hogy olyan elemeket gyűjthetünk össze, amelyek segítségével az Európai Szociális Alapról szóló jelentésünket ki tudjuk egészíteni. Olyan eszközöket kell kialakítanunk, amelyeknek a segítségével hatékony eszközöket hozhatunk létre az Európa 2020-as stratégia megvalósításához. Ez egy nagyon ambiciózus stratégia, és ahhoz, hogy elérjük a céljainkat, ahhoz koncentrálnunk kell ezekre a célokra, nem szabad elaprózni az erőinket. Minden erőnket be kell vetni, hogy olyan jog, a jogalkotási folyamatban, hogy elérjük a céljainkat az eszköznek a teljes hatékonyságát ki kell használnunk, amit egyelőre még nem sikerült elérnünk. Létrehoztunk az ESZÁ-ról egy új munkacsoportot, és folyamatosan kapcsolatban állunk az Európai Bizottsággal, hogy eszmét cseréljünk a témáról pontosan milyen dátumokra számíthatunk, milyen eseményekre kell odafigyelni. Múlt júniusban a bizottság egy két napos konferenciát rendezett az ESZA jövőjéről, amelyen az elnökasszony és jó magam is részt vettünk. Az állásfoglalás az a jövőjéről szintén megszületett, amely alapján új szabályokat állítottunk fel, a e, bizottság nem sokára e, nyilvánosságra hozza az ötödik kohéziós jelentését, ez egy alapfontosságú dokumentum. És e, remélem, hogy majd lesz alkalom arra, hogy a mai napon, hogy erről is beszéljünk. A Lisszaboni szerződés hatályba lépése szintén fontos állomás volt, hiszen a parlament így a szociális alappal kapcsolatban társdöntéshozói státuszba lépett. Minden figyelmünket ezekre a témákra kell koncentrálnunk. 2011 közepén egy új javaslatot kell kidolgoznunk, és a, ennek a javaslatnak a kidolgozásában aktívan részt kell tennünk. Megfelelő finanszírozási forrásokat kell biztosítani az alap számára, hogy betölthesse a szerepjét a kihívásoknak és a feladatoknak megfelelő szintű forrásokat kell biztosítani. Így tehát a bizottságbeli tagjainknak a munkáját figyelemmel kell kísérnünk, illetve a többi érintett parlamenti szakbizottság munkáját is figyelembe kell vennünk. Októberben egy új jelentés született, ennek segítségével nem igazán sikerült előrelépnünk. A mivel nem volt eléggé konkrét ez az új jelentés. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák, végezetül szeretném a négy legfontosabb témát most felvetni. Először is a szociális alap, a foglalkoztatást támogató eszköz, a foglalkoztatást kell elősegítenie, valamint a szociális befogadást, küzd, segít a szegénység elleni küzdelemben, valamint ezt úgy valósítja meg, hogy az embereket a munkaerőpiac felé tereli, nem egy más módon. Lehetőségeket teremt az az emberek számára. Második pont, az ESZÁ-nak egyszerűbb és hatékonyabb eszközé kell válnia. A jelenlegi gazdasági válságban óriásira nőtt a munkanélküliség iráta, és botrányos, hogy az ESZÁ-t nem használtuk ki százszázalékosan a résztvevők, az érintetteket bátorítanunk kell arra, hogy hatékonyabban használják fel ezt az eszközt. Az ESZÁ-nak egy olyan eszköznek kell lennie, amelyet minden egyes régió hatékonyan felhasználhat. Ez a harmadik pontom. Az összes régiót érinti az ESZA, vannak olyanok, amelyeket jobban, mint másokat, de mindenképpen át kell alakítanunk az alapot, hogy az megfelelőbb legyen e-, a régióknak az igényeikhez az önálló régiók és az állami szereplők igényeinek is megfelelőképpen kell kialakítanunk az alapot. És a negyedik pont, nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk az Európai Unió foglalkoztatás támogatására küzdenünk kell a szociális kirekesztettség ellen, ebben nagy segítségünkre lehet az ESZA. Ez rendkívül fontos, különösen a mostani költségvetési megszorítások kontextusában egy megfelelő költségvetési forrást kell biztosítanunk az ESZA számára ebben a jelenlegi válsághelyzetben. Az Európai Uniónak ez nagy feladata, viszont nem szabad, hogy csak egyedül ő foglalkozzon ezekkel a kérdésekkel. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! El kell gondolkodnunk azon, hogy az ESZA céljai még mindig ugyanazok, mint eddig, annak érdekében, hogy megfeleljen az állampolgárok igényeinek. Köszönöm szépen a bevezetőt. Most átadnám a szót a három szakértőnknek, és eh, először eh, Carlos eh, Tortuérónak adnám meg a szót, aki Spanyolországban az Európai Szociális Alapok kezelésért felelős. tíz percre önné a szó. Köszönöm szépen. Yes. Eh, señora presidenta, señoras y señores diputados del Parlamento. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők. Először is szeretném átadni önöknek eh, Fernández eh, úrnak a az üdvözletét, aki most lett Spanyolországban a bevándorlásért és a szociális ügyekért felelős államtitkár. Teljes mértékben támogatja az európai szociális alappal kapcsolatos politikákat. Először is köszönök, szeretnék még köszönetet mondani, hogy meghívtak erre a meghallgatásra. Nagy öröm számomra, hogy én is hozzájárulhatok az európai szociális alap jövőjéről szóló vitához. A szociális alap egy nagyon fontos eszköz az Unió számára, amely lehetővé teszi az Unió számára, hogy befektessen az emberekbe, ezt pedig a szolidaritás segítségével. Súlyos gazdasági válságban vagyunk, amely nagyon nehéz helyzetbe hozza az Unió állampolgárait és a tagállamait is. Ugyanakkor ez a válság lehetőséget is jelent arra, hogy átalakítsuk a gazdasági struktúrát, és azokat is beillesszük, beintegráljuk a gazdasági folyamatokba, akik eddig kiszorultak abból. Spanyolország az egyik olyan ország, amelynek a legnagyobb igénye van az oktatás, illetve a foglalkoztatás területén. Spanyolországban nagyon nagy tapasztal rendelkezünk az ESZÁT illetően. Az előadásomban néhány ötletet szeretnék ismertetni. Először azt a kérdést tették fel nekünk, hogy az ESZA láthatóságát és szerepét hogyan javíthatnánk. A szegénység, munkanélküliség csökkentése, oktatás javítása, szakoktatás. Ezek azok a kérdések, amelyeket meg kell vizsgálni, és amelyekkel foglalkoznunk kell. Az eszának központi szerepet kellene játszania. Pontosan azért, mert nagy a tapasztalatunk, nagyon sokféle ember dolgozik a szociális alapnak, és azért is, mert közvetlenül kapcsolódik a munkahelyteremtési politikákhoz. Ezért az ESZÁ-nak az a feladata, hogy a leginkább rászorultakat segítse, és strukturális változtatásokat eszközöljön. Ehhez azonban szakmai képzésre és általános képzésre van szükség. Be kell azonosítanunk és meg kell osztanunk a legjobb gyakorlatokat. Az egyik lehetőség a közösségi humán erőforrások kezdeményezés. Ez nagyon fontos lenne a jövőben. Hölgyeim és uraim! Az egyik szintén fontos kérdés a több szintű kormányzás kérdése. Kétségtelen, hogy az emberi erőforrások politikája kell, hogy tükrözze, hogy hol helyezkedik el, melyik régióban a helyi sikertörténetek, a helyi kezdeményezések. ösztönzőül kell, hogy szolgáljanak politikák kidolgozásában, amikor hasonló körülményekkel kell megbirkóznunk helyi szinten. Biztosítanunk kell, hogy a helyieket is bevonjuk a problémák megoldásába. Munkánkat ki kell, hogy egészítse a nemzeti hatóságok munkája, amikor nemzeti politikákat dolgoznak ki, a munkahely teremtésre és a regionális politikák kidolgozására. Ehhez azonban rugalmasnak kell lenniük. Figyelembe kell vennünk azokat a szervezeteket, akik az állampolgárokat képviselik. Ha ezt sikerül, tehát felfelé és lefelé mozgó tapasztalatcserét is végzünk, akkor sikeresek leszünk. Ezen kívül egyes problémák nagyon összetettek tudnak lenni. Ezért aztán minden politikánknak integráltnak kell lennie. Ennek része az oktatás, egészségügy, lakhatás. Tehát mire is van szükség? Arra, hogy a strukturális alapokkal együttműködjünk, komplementár munkát végezzünk. Én azt javaslálnám, hogy jobban együtt kell, hogy működjünk Azért, mert úgy gondolom, hogy azok az alapok, amik léteznek az Unióban, külön kell, hogy működjenek, de ugyanakkor a független munkavégzés mellett közös projekteket is kellene, hogy futtassanak. Ezen kívül az ESA feladata az is, hogy a globalizációs és kiigazítási alappal is együttműködjön nem csak az a feladatunk, hogy irányítást végezzünk, hanem azt is figyelembe kell vennünk, hogy milyen változások történnek. Például az egyik téma, amivel foglalkozunk, kell, az eszának a kialakítása. Nagyon furcsa helyzet az, hogy az ESZA több millió ember életét megjavította az Európai Unióban, mégis olyan kevesen ismerik. Az Unióban már nagyon réken működünk, és az Euróbarométer szerint Spanyolország az az ország, amely a harmadik legnagyobb szerepet és figyelmet szánja az ESZÁ-nak. De ennek ellenére mi magunk is nemzeti szinten olyan intézkedéseket teszünk, amelyeknek az a célja, hogy a médiával és az állandó képviselővel tartsuk a kapcsolatot azért, hogy ismertebbé váljon az ESZA. Ha valóban európai projektet szeretnénk, akkor rá kell mutatni, hogy mi a haszon az állampolgárok számára, különösen a legsérülékenyebb csoportok számára. Ezen kívül kell, hogy egy eredmény alapú ellenőrzési rendszert valósítsunk meg. Az ESZÁ-nak az irányítása jelenleg nagyon bürokratikus. Ők ellenőriznek mindent, a pénzeket is. De a jelenlegi válsághelyzetben ez azt jelenti, hogy a működési programok gyakran sok időre megbénulnak emiatt. Ez pedig több ezer ember életét érinti. Mindannyiunknak az a célja, hogy javítsuk az eljárásokat. De még egyszer, az ellenőrzési eljárások nem béníthatják meg egy szervezet munkáját. Egyszerű szabályokra van szükség, átláthatóságra. És a szabályokat kizárólag egyféleképpen lehessen értelmezni. Ez tenné könnyűvé az irányítást és az ellenőrzést. Az ESA esetében nagyon nehéz mérni az állampolgárokra gyakorolt hatást. Nagyon nehéz ezt ismertetni is. Vagyis valahogy az eredmény indikátorainkat hatékonyabbá kell tennünk. Valahogy jobban fel kell mérnünk, hogy a munkánknak milyen hatása van. Ezen kívül felelősségteljesnek kell lennünk. Olyan célkitűzéseket kell kitűzni, amelyek valóban javíthatják az emberek helyzetét, és nem csak gazdasági értelemben. Ezen kívül. Segítségnyújtás a lehető leghamarabb kell nyújtanunk az állampolgároknak, ez azonban megint csak rugalmasnak kell lennünk, különösen a projektek kidolgozásánál, hogy az emberek hozzáférhessenek a projektekhez. Harmadsorban. A szociális partnerek hogyan vehetnek részt a munkában? Innováció és a hálózatok mind regionális, mind európai szinten azt jelentik, hogy javíthatjuk az együttműködést, és mindenkit bevonhatunk a munkába. Spanyolországban mindig azt mondtuk, hogy a partnerség nagyon fontos, mert ennek segítségével be lehet vonni a szociális partnereket és a civil szervezeteket is. Ugyanakkor az európai tapasztalat azt mutatja, hogy transnacionális projektek esetében jobb eredményeket lehet elérni, ha együttműködnek a tagállamok a probléma megoldásában. Ennek az egyik legjobb példája az Euró-Roma hálózat. Ennek célja a roma populáció jobb szociális befogadása. 13 tagállam vesz részt ebben a projektben, és sikeresnek mondható. Másik példa, ami a jövőre nézve nagyon pozitív, az a spanyol program, amely a diszkrimináció elleneséget tűzte ki célul. Azokra az emberekre vonatkozik, akik nagyon sok megkülönböztetéssel küzdenek, és megpróbáljuk bevonni azokat a vezetőket, akik leginkább kihathatnak ilyen emberek életére. A célunk, hogy horizontális megoldást találjunk a nemi esélyegyenlőség megteremtésében. Ez elengedhetetlen Spanyolországban. Ám ahhoz, hogy ez létrejöhessen, ehhez az általános politikákba jobban bele kell vennünk a szociális aspektust. Ezen kívül regionális parlament, helyi hatóságok, Európai Parlament, minden résztvevőt be kell vonni a munkába. A céloknak közösnek és ambiciózusnak kell lenniük. Nagyobb együttműködésre van szükség, és be kell vonnunk az Európai Bizottságot is. A válság, munkanélküliség és az a jövője. Európa kidolgozta a 2020-as stratégiát. Ez gyakorlatilag körvonalazza az ESZA jövőbeni munkáját is. figyelembe kell vennünk, hogy a leghátrányosabb helyzetű embereknek mire van szüksége, milyen támogatást szeretnének kapni a szociális alaptól. Elérhetőbbnek kell lennünk, láthatóbbnak, és javítanunk kell a koordinációs munkánkat. Az erőforrásokat ki kell jelölnünk, közös célokkal kell dolgoznunk. Az eredményeket ellenőrizni kell, és a végrehajtást is. De ugyanakkor elemeznünk kell azt is, hogy a szociális alap milyen esetekben működik, és hogyan működik a gyakorlatban. Ha az oktatást fokozzuk, akkor a munkahelyteremtésnek a lehetőséget megnöveljük. Ez a kulcskérdés számunkra. Köszönöm, hogy meghallgattak, örülök, hogy ma itt lehettem. Monsieur Marc Garcet, euh, vous êtes... Köszönöm szépen, Marc Garcet. Ön kettős szakértő, hiszen számos egyesületben dolgozott, szakértői képzéseket szervezett, illetve egyszerre számos könyvnek és cikknek is a szerzője aminek alapján teljesen jogosan világosíthat fel minket arról, hogy milyen jövő vár az Európai Szociális Alapra. Tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen ezt a bevezetőt és a bemutatást. Szeretnék nagyon szerényen néhány javaslatot, ajánlást tenni ennek a tisztelt háznak, a tagjainak. Az előadásomat öt részre osztottam. Most először is azt szeretném elmagyarázni, hogy mi az ESA, és szeretném bemutatni azt is, hogy a 2020-as stratégia hogyan hat az ESZA jövőjére. A 2009-es válság milyen hatásokkal volt továbbá, és hogy a válság következtében hogyan ö, alakult át a bankoknak a szerepe, hogyan fordult egyre több ember a bankok felé, és hogyan alakult át a bankok gazdasági motor szerepe. Az emberek ö, kiábrándultak az európai álomból. Ezt is láthattuk. Pontos lenne, hogy az európai szociális alap egy erős politikai szerepet játszon. De ehhez egy erős politikai állásfoglalásra, nyilatkozatra lenne szükség. A Lisszaboni szerződéshez hasonlóan az Európai Szociális Alaphoz is egy agendát kéne csatolni az Európai Szociális, szociális Európa építése érdekében. Megfelelő időpontokat kellene kitűzni, határidőket kellene kitűzni, talán kicsit erősen fogalmazok, de mindenképpen határidőkre lenne szükség és erős lépésekre előre. Beszélni szeretnék továbbá majd az ESA hatásköréről is. Tudjuk, hogy az ESA következtében számos kezdeményezés indult, és az ESA megpróbálta előmozdítani az egyéneknek a saját kezdeményező képességét, valamint a képzéseket is előmozdította, de a lényeg az volt, hogy az emberek saját kezébe, az embereknek a saját kezükbe adta a sorsukat egy új szociális ö, inklu, befogadási stratégiát kell ö, kialakítani a szakmai átképzés, valamint a pszichológiai segítségnyújtás is fontos szerepét képezi ennek az eszköznek. A vállalatok is nagy szerepet játszhatnak abban, hogy olyan képzéseket nyújtanak, amelyek után felveszik a kiképzett személyeket dolgozni és a minden egyes új ágazatban fontos lenne, hogy a magas szintű új technológiákat alkalmazzák. Most fontos lenne továbbá, hogy a pszichoszociális alkalmazkodási aspektust is belevegyünk az e, ESA foglalkoztatási részlegében. Egyre gyorsabban kell alkalmazkodni a változásokhoz. Láthatjuk, hogy az idősödők körében egyre bizonytalanabb a helyzet, előnyugdíjba mehet, küldik őket, és ez a mentális egészségükre, illetve állapotukra is rossz állapotban lehet. Kérdés, hogy kell-e számukra új képzést biztosítani, hogy lehetőséget kapjanak, hogy új munkahelyek felé orientálódhatjanak. Ezt önökre bízom, hogy megválaszolják ezt a kérdést a szociális gazdaságnak új munkahelyeket kell, hogy teremtsen a közösséghez közeli munkahelyeket kell teremteni, közösséghez közeli képzéseket kell teremteni, amelyek ugródeszkát jelenthetnek az abban résztvevők számára, hogy kitörhessenek a szociális kirekesztettségből, illetve a munkanélküliségből. Fontos lenne, hogy a kohé- szociális kohéziós politikával kapcsolatban a lakossághoz közeli szolgáltatásokat nyújtsunk a vállalatok számára. Ez is egy újabb javaslat. Ezen kívül a közérdekű szociális vállalatok számára egy új státuszt kell, jogi státuszt kell biztosítani, és rájuk vonatkozó különleges szabályokat kell meghatározni. Ugyanis a egy bizonyos társadalmi réteg körében azt látjuk, hogy minden egyes európai országban folyamatos a munkanélküliség, ezt személyesen is láthattam több országban. Ugyanaz a helyzet a többi európai országban, mint Franciaországban, például Lengyelországban és Bulgáriában is. Így például olyan szociális vállalkozási formákat kellene javasolni, amelyek megfelelőek lennének ebben a helyzetben. Az ESA és a FEDER támogathatná ezen közérdekű vállalatoknak a létrehozását, és így kiegészíthetnék egymást ezek a struktúrák a helyi közösségek számára, illetve a helyi civil szervezetek számára ez nagyszerű lehetőséget jelent, hiszen ezek a struktúrák munkahely lehetőséget biztosítanak a közérdekű szolgáltatások területén. Az ESA a régiók területén is nagy szerepet játszhatna. Negyedik pont, az ESZA intézkedéseinek a hatékonyságát meg kell erősíteni. Ez egy átfogó, transzverzális prioritás. Azok vállalatok, amelyekkel én foglalkozom, azon dolgoztunk, hogy egy olyan struktúrát hozzunk létre, amely a lehető leghatékonyabb, úgymond szociálisan hatékony struktúrát hozzunk létre a célkitűzések alapján határozzuk meg a működési struktúrákat, illetve az egyes módszereket, alkalmazandó módszereket. A gazdasági mutatószámokat figyelembe kell venni, de szociális szempontból kell ezeket figyelembe venni, hogy hogyan járulnak hozzá az egyes intézkedések a szolidaritás előmozdításához, illetve a lakosok társadalmi beilleszkedéséhez. Ez a, egy egy könyv, publikációmban is részleteztem, melynek a címe a gazdaság nem lehet csak, gazdaság csak szociális lehet. Az ESZA segítségével a tagállamok pedig ebben a szociális Európa irányában indulhatnak el, és elérhetik az itt kitűzött célokat. A jó kormányzás részét képezi a szociális céloknak az elérése, a bizalomnak a megerősítése, a teljesítménynek, a szociális teljesítménynek a megerősítése. Ötödik pont ez alatt a pont alatt a civil szervezeteknek a szerepéről szeretnék néhány szót szólni. A civil szervezetek, a szociális partnerek az egsz e n belül képviseltetik magukat, viszont nem egyenlően képviseltetik magukat ott. A, ugyanakkor ezek a szervezetek azok, amelyek kulturális, illetve társadalmi és gazdasági projekteknek a kivitelezői, illetve letéteményesei. Sokkal szorosabban működhetne együtt a az ESA, illetve sokkal jobban figyelembe vehetné az, európai, az EGSB véleményeit és ajánlásait. Fontos lenne, hogy ezek a gondolatok európai szinten különböző fórumokon is megjelenhessenek. Az ESZ-t működtető civil szervezetek különböző fórumokon kell, hogy elmondhassák a véleményüket, és a kulturális nézeteiket, illetve a kulturális jellegzetességeiknek megfelelően az egyes tagállamokban működő civil szervezetek a helyi specialitásoknak megfelelően mondhassák el, hogy hol mire van szükség. A foglalkoztatásról, a szociális klímáról, illetve a szociális dinamikáról kell beszélni. A helyszínen a az érintettekhez, legközelebb dolgozókkal kell ezekről a témákról beszélni, hogy így tudjuk a szociális Európát felépíteni. A transzverzális kérdésekkel kapcsolatban szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy az Európai Szociális Alap egy nemzeteken átnyúló, határokon átnyúló projekt, projekteket működtető alap. Így tehát olyan nem határokon átnyúló, transzverzális elemeket kell találni, amelyeknek a segítségével hatékonyabban működhet. Az eurórégiók ebben hatékony eszközöknek bizonyulhatnak. Az eszmecsere, illetve a jó gyakorlatok cseré tekintetében is ez a fórum nagyszerű lehetőséget jelenthet. Végezetül pedig szeretném elmondani, hogy azt láthatjuk, hogy a szakszervezetek radikalizálódnak, másik oldalon pedig egyfajta liberális gazdaságnak a megerősödését láthatjuk, meg kell találni az arany középutat a két tendencia között. Köszönöm szépen, remélem, hogy nem léptem túl a nekem adott időt. Köszönöm szépen, köszönjük szépen ezeket a nagyszerű ötleteket nagy tapasztalattal rendelkezik a területen, úgyhogy ezek a gondolatok nagyon hasznosak lesznek számunkra. Most a harmadik meghívottunk felé fordulnék, aki Magyarországról érkezett hozzánk, Dante István. Ő a magyarországi gyerekszegénység elleni programnak az egyik koordinátora. Öné a szó, 10 perce van, köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönöm szépen, és a meghívást is köszönöm, hogy um, itt lehetek önök között ezen a um, hát serkentő találkozáson. Teljesen lehetetlen azt gondolom 10 um, percben egy ilyen témát összefoglalni, és nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy amikor készültem erre az összefoglalóra, hogy mégis mi az a nézőpont, amiben lehetne értékelni az európai szociális alap szerepét és hatását és azt gondolom, hogy mégiscsak az a fajta méltóság teljes élet a közös nevező, amit szeretnénk, hogy az európai polgárok éljenek, és ehhez, hát hagyományosan ugye azt szoktuk mondani, hogy a munkerőpiaci reintegráció, a munkerőpiaci szerepvállalás az, amelyen keresztül ez elérhető, és hogy az Európai Szociális Alapnak elsősorban ehhez kellene olyan biztos kapaszkodókat adni, amely, amely hatásos eszköz um, az embereknek. Tehát amikor azt a kérdést feszegetjük szerintem, hogy mi az európai szociális szerepe és hatás, akkor egyben arról is beszélünk, hogy um, milyen Európát, milyen Európai Uniót szeretnénk mi magunknak. Um, nyilván felmerül a kérdés, hogy, hogy hova fókuszáljunk, hogyha szeretnénk ezeket a kapaszkodókat megteremteni. Milyen munkaerőpiaci szereplőknek, maguknak a vállalatoknak, Um, um, a cégeknek, um, a munkaerőkölcsönzőknek, vagy kinek adjunk több és több támogatást. És egy picit elfeledkezünk arról, hogy itt ugye végülis az emberekről beszélünk, akiknek meg kellene jelenni a, a, a munkaerőpiacon. Én úgy érzem, hogy egy picit ilyen intézményi túlsúlyos jelenleg a, a általában a strukturális alapok filozófiája, és elfelejtünk sokszor az emberekről, a családokról, a gyerekes családokról gondolkodni. Szóval, hogy hova is helyezzük a szociális alap hatását, és hogyha rákanyarodunk kapcsolódóan az indikátorok kérdésére, akkor ugye nagyon ügyesen meg tudjuk számolni, hogy, hogy hány továbbképzett emberünk van, hogy hány munkahelyet hoztunk létre, hogy, hogy miféle képesítéseket szereztek az eszán keresztül az állampolgárok de hogy ezek, a, ezek az egyébként hasznos mutatószámok nagyon keveset mondanak arról, hogy vajon a foglalkoztat hatósága tényleg javult-e ezeknek az embereknek. És az a kérdés, hogyha, hogyha ezt szeretnénk javítani, akkor mikor kell um, um, ezen a foglalkoztathatósági kérdésen elgondolkodni. Én egészen bizonyos vagyok abban, hogy elsősorban például nem amikor, uh, akkor, amikor gazdasági válság van, hanem sokkal hamarabb, mindig és sokkal hamarabb. A következő diát bizonyára sokan ismerik. Arról szól, hogy egy pici félre, hogy mondjam, találkozása van uh, annak, uh, ami egyrészt az emberi képességek, készségek fejlődését jelenti, illetve hát annak a, annak a támogatási szemléletnek, hogy milyen életszakaszokban, milyen életkorokban fektetünk be az emberekbe, Valahogy meg kellene a jövőben fordítani ezt a filozófiát. Azt látják, hogy körülbelül az életünk első három-öt évében lehet lerakni azokat a nagyon jó alapokat, amelyek a későbbi minél sikeresebb munkaerőpiaci szerepvállalást megalapozzák. Ha nagyon egyszerűen össze akarnám foglalni az első üzenetet, akkor azt mondanám, hogy a minél biztosabb kezdet jelenti a minél biztosabb jövőt, minél inkább több és jobb és inger gazdagabb szolgáltatást biztosítunk um, a gyerek és fiatalkorban és a gyerekes családoknak, annál valószínűbb, hogy egy gazdasági megingás idején is um, sokkal hamarabb tudnak majd az emberek hogy mondjam, regenerálódni a munkaerőpiacon is, könnyebben átképezhetőek lesznek, sokkal, sokkal rugalmasabb lesz az egész szerkezetváltás a munkaerőpiacon. Um, ez nem azt jelenti az én értelmezésemben, hogy úgynevezett szegregált programokat kellene létrehozni, hogy mindig csak a szegényeket kellene szem előtt tartani, hanem minden um, állampolgárt, minden gyerekes családot, de ahhoz, um, vagy arra nagyon nagy hangsúlyt kellene fektetni, hogy mindenki egyenlő eséllyel hozzáférjen ezekhez a szolgáltatásokhoz, ideértve a roma embereket, ideértve a fogyatékossággal élő embereket, a nőket is, bármilyen veszélyeztetett vagy sérülékeny csoportot, és csak ismételni tudom az előttem szólókat, hogy a strukturális alapokban az ESZA mellett eh, a regionális fejlesztési alapnak kéz a kézben kellene járnia ezekkel a fejlesztésekkel, mert ha elválnak, akkor, akkor nem hozzák meg a, a remélt hatást. <clears throat> Na most ami érezhetően nagyon hiányzik az intézményrendszerből, az a, az Atkinsonék által öt éve használt kifejezés, ez a bizonyos joined up government, ami ezt jelenti, hogy a közigazgatás, illetve az adminisztráció minden szintjén eh, a nemzetállamtól a településig, ahol humán közszolgáltatásokat nyújtanak, azok között ne pingpongozzanak az egyének, a munkavállalók, a családok, hanem valahogy eleve az ő helyzetükből indulva eh, egy integrált, egy szakmaközi szemléletben nyújtódjanak ezek a szolgáltatások, ne pedig fordítva. Eh, szintén azt tudom mondani, hogy, hogy az a fajta megközelítés, hogy, hogy egy operatív program zömében csak egy strukturális alapot használhat, az szinte szükségszerűen egy ilyen intézményre szabott megközelítéshez vezet, és mire odaérne az emberekhez, már nagyon elaprózódnak a támogatások, és a végén valahogy újra össze kell rakni ezeket, egyszerűen nem sikerül. A következő dián ez megint az indikátorokhoz kapcsolódva merül fel, egy olyan elméletbeli kockát látnak, aminek a, a kétdimenziós változatát ismerjük. Hogyha szeretnénk értékelni a politikáinkat, mondjuk a sérülékeny csoportok felől, akkor tudunk valamit mondani. Hogyha ugyanúgy a sérülékeny csoportokra gyakorolt hatást szeretnénk mérni, akkor is tudunk valamit mondani, de, de hogyha egyszerre a hármat uh, szeretnénk értékelni, akkor hát jelenleg ez a, ezek a kockák kitöltetlenek. A, a szociális partnerek, a civil szervezetek kérdését um, én onnan tudnám megközelíteni, hogy ki, az a, ki a szállító, ki a díler um, a strukturális alapok esetében um, nem egyszerűen azért helyezném arra a hangsúlyt, hogy szálljunk nagyon szerepet a civil szervezeteknek, mert egyszerűen kevesebb forráshoz jutnak, hanem éppen azért, mert többek között a társadalmi összetartozásról szóló nemzeti cselekvési tervek éves jelentésé is azt támasztják alá, hogy a legsérülékenyebb csoportokat pont a civil szervezetek, az alulról szerveződő szervezetek, a grassroots szervezetek érik el, és ugye nem egy folyamatos Um, támaszkodásra szeretnénk az embereket biztatni, vagy idézőjelben nevelni, hanem arra képessé tenni őket, hogy a saját lábukon tudják megállni a, a, a helyüket, akár a munkaerőpiacon is. Nézőpontom szerint erre az egyik, ha, le, ha nem a legalkalmasabb eszköz az az, hogy azokat a, a civil szervezeteket támogatjuk és tesszük képessé őket a strukturális alapok um, kezelésére is, akikkel a leghamarabb és a leggyakrabban kapcsolatba kerülnek ezek az emberek biztatni tudnék minden tagállamot arra, hogy a jó példákat használva a technikai segítségnyújtást azt ilyen értelemben is használja, tehát hogy a, a, struktúrális alapok potenciális kedvezményezetjeit, a civil szervezeteit is kapacitálja, segítse, illetve a Global Grant, a globális támogatások rendszerét is hát kvázi kötelezővé tenném, mert, mert nagyon jó multiplikáló hatása van pont a sérülékeny társadalmi csoportok körében. Na most az ESZÁ-ról összeurópai um, értelemben uh, um, ennek a hatását értékelni lehet, de azt gondolom, hogy nem lehet megkerülni azokat az előfeltételeket, hogy mégis az egyes tagállamok milyen szociálpolitikai rendszereket működtetnek, tehát ha tetszik, akkor mégsem lehet az adópolitikától, vagy teszem azt egy adekvát minimum jövedelmi rendszertől függetleníteni azt, hogy hogy hogyan bátorítjuk össze-európai szinten a munkaerőpiaci szerepvállalást, mert hogyha ezek az alapok teljességgel vagy részben hiányoznak, akkor hiába a közös célkitűzések, bizony mások-mások lesznek ugye az eredmények. Tehát valahogy itt is egy, talán egy nulladik lépést is meg kellene tenni több tagállam szintjén. A többi üzenet az azt gondolom, hogy viszonylag egyszerű, a minél korábbi életévekben um, és minél több puha kimenetre koncentrálva um, um, lenne szükség nézetem szerint az Európai Szociális Alap megújítására, és még egyszer a Joined Up Government üzenetében uh, minden érintett bevonásával történjen ne csak a, mondjuk az értékelés, hanem már a tényleges tervezés és a megvalósítás is és az ESA, illetve az ERFA felhasználásnak ezeket a közös célokat lenne célszerű figyelembe venni, tehát hogy abban próbáljunk meg gondolkodni, hogy mit szeretnénk elérni, ne pedig arra támaszkodjunk, hogy mi az, amink van. <clears throat> Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, és szeretném még az Európai Szegénységellenes Hálózatnak is megköszönni, hogy öt évig náluk dolgozhattam, illetve a Magyar Tudományos Akadémia Gyerekszegénység Programjának. Köszönöm szépen! Euh, merci, nous allons passer à la parole. Euh, Köszönöm szépen. Most pedig lehetőséget adunk a kollégáknak, akik szót kértek, hogy feltegyék a kérdéseket. Federik Dardené a szó először tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani a szakértőknek, hogy elmondták a tapasztalataikat nekünk. és köszönöm szépen az ő optimizmusukat és lelkesedésüket, amelyel úgy gondolják, hogy az Európai Szociális Alap nagyszerű eszköz a szegénység elleni küzdelemben, illetve a szociális kirekesztettség elleni küzdelemben. Két ö, kis aspektust szeretnék itt most kiemelni, amely különösen a költségvetési területen merült föl. Tárgyalás folyik a több éves pénzügyi keretről a különleges bizottságban, amelyet külön erre a célra hoztak létre, valamint tárgyalások folynak a, 2000, folynak a 2011-es költségvetésről is. Tehát ebben a keretben most, ezen tárgyalások során sokszor megemlítik azt, hogy vajon ezen több éves pénzügyi keretnek vajon hány évre, három, négy, öt évre kellene kiterjednie, vagy még tovább? Azt hiszem, hogy mindenképpen össze kellene kapcsolni ezt a több éves tervezést a strukturális alapok több éves tervezésével. Meg szeretném kérdezni, hogy mi az önök véleménye erről? illetve hogyan látják, hogy a gyakorlatban ez a több éves tervezés, ez hogyan valósul meg? Egyes szakértőktől néha azt hallhatjuk, hogy nagyon nehézkes a rendszer. Szeretném tudni, hogy önök hogy látják ezt. Továbbá hogyan látják a szociális alap, illetve a globalizációs alkalmazkodási alap egymást kiegészítő jellegét? A globalizációs alkalmazkodási alapnak gyakran hallhatjuk, alappal kapcsolatban gyakran hallhatjuk, hogy kiegészíti az ESZ-t, viszont ez nem túl hatékonyan történik meg és az alkalmazkodási alap nem működik megfelelően. És hát azt hiszem, hogy azért lennének szinergiák a különböző területeken működhetnek hatékonyan ezek az alapok. Vannak olyan területek, ahol inkább megelőző szerepet játszanak, míg más területeken inkább az alkalmazkodást segítik. Tehát szeretném megkérdezni, hogy önök hogy látják ennek a két alapnak a kiegészítő jellegét. Schröder asszonyi a szó, tessék, mondja az elnök asszony. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez egy nagyon összetett téma úgyhogy csak néhány pontot szeretnék kiemelni. Először is. Úgy gondolom, hogy mind a munkacsoportokban, mind itt a szakbizottságban majd sokat fogunk még foglalkozni az eszával. Fölvetődik a kérdés, hogy az ESSA nem csak a régiókban érezteti a hatását, hanem az egyének életében is. Nyilván ez volt a stratégiai célkitűzés, és ezt így van, ez nem kérdés. De föl kell vetnünk két kérdést. Először is. Eddig túlságosan kevésé ügyeltünk arra, hogy következetes munkát végezzem, sem a Lisszaboni szerződésnek nem felelt meg az, hogy milyen sok mindent az ERFA végzett el az ESA szerint, sem az, hogy milyen sok mindent terhelünk a tagállamokra. Hogy lesz ez a jövőben? A második kérdés ezzel kapcsolatos az is. Általában véve az ESA mennyire hatásos a többi alappal, amikor együtt működik. Én úgy gondolom, hogy igenis ügyelnünk kell arra, hogy az alapok együtt kötelezzék el magukat egy cél érdekében ahhoz, hogy maximális eredményeket érjünk el. Jelenleg azonban a hatáskörök átfedik egymást, de az a benyomásom, hogy mivel a minisztériumok ilyen nagyon elkülönülnek egymástól, ezért néha a munkát ez lehetetleníti el. Szeretném ezt tudni a spanyol küldöttől, hogy lehetne egyszerűsíteni az eljárásokat. Hogy ne két külön minisztériumnak kelljen ugyanazt a témájú projektet benyújtania. Ezen kívül a spanyol küldött ugyan már említette, de az ESZÁ-ban nagyon fontos a nemi esélyegyenlőség biztosítása. Ön említett, hogy erre figyelnek Spanyolországban, de sikeresen? ezen kívül. A ez a politikáinak a többi politikába való bevonása, a mainstreaming megfelelően működik-e? Én csak azt tudom mondani, hogy nézzék meg a hatos preambulum bekezdést az ESZA szabályzatában, létezik ez a pont, csak a tagállamok nem élnek vele. Ez egy fatális hiba, jobban kellene alkalmazni, az intézkedésekben is, a projektekben is, hiszen nagyon sokáig harcolt a parlament azért, hogy ez a pont berekerüljön a szabályzatba. És végül az ESA 5-ös cikkére szeretnék rákérdezni, ez az elhíresült civil szervezeti klauza, de annyira eltérnek itt a tapasztalatok az egyes tagállamokban. Őszintén szólva, nagyon sok példát láttam arra, hogy ezt az ötös cikket hogyan alkalmazzák. De a leginkább nekem az tetszik, amikor úgy alkalmazzák ezt a kitételt, hogy mindenki részesüljön belőle, de próbáljuk meg elkerülni azt a csaptát, hogy professzionális szervezetekké váljanak a civil szervezetek. Például a szegénység elleni hálózat. Meg kellene fontolnunk, hogy milyen szerepet szánunk a civil szervezeteknek. nagyon gyakran nem hallunk arról, hogy az administratív eljárások mennyire hatékonyak. Korábban léteztek nagyon bürokratikus eljárások, ezekkel leszámoltak, de mégis elég kiábrándító az eredmény, nem egyszerűsödött megfelelően a, az eljárás. És még egy utolsó pont, ez pedig a globalizációs alappal kapcsolatos. Teljes mértékben ellenzem az előttem szóló véleményét. Szerintem ez egy reakciós eszköz. Véleményem szerint a proaktív megközelítés egyedül a megfelelő, nem ez az utólagos reagálás, ezért az ESZA a megfelelő, nem a globalizációs alap. Köszönöm. Arra kérném a kollégákat, hogy kicsit rövidebben szóljanak hozzá, hiszen ha nem így tesznek, akkor nem lesz idő mindenkire, és nem tudnak majd a szakértők válaszolni. Mindenek csak szeretném leszögezni, hogy nekem kifejezetten tetszik az a megközelítés, amit itt a szakértőinktől hallottunk, amely végsősorban az oktatás és a munkaerőpiaci integráció ö, környékén fogalmazza meg a teendőknek a, a, a súlypontját. Tehát ezek azok a kristályosodási pontok, ami felől egyáltalán az Európai Szociális Alap tevékenységei értelem szerint megítélhetők, hogy megítélendünk. Ilyen szempontból még azt is mondhatnám, hogy szerencsés a helyzet. Ma az európai stratégiai gondolkodás, a gazdaságpolitikai vagy az európai kormányzás megreformálásával kapcsolatos gondolkodás ugyanezeket a kérdékeseket teszi a, mm, a célkitűzéseinek a központjában. Tehát sok-sok évi aggasztó tapasztalat után van egyfajta kon konvergencia a gazdaságpolitikákban, európai politikákban és a szociálpolitikában gondolkozók között. Ez valószínűleg egy olyan kegyelmi helyzet, amin érdemes gondolkodni, hogy hogy tudjuk jobban ö, ö, kihasználni. Azzal is egyetértek, amit honfitársamtól hallottam itt, hogy mi magunk is ugye a, itt a parlamentben ezt megerősítettük, hogy minél korábban sikerül megalapozni a, a, a hátrányos vagy kiszorított helyzetből a kilépést, gondolok itt át a gyermekszegénységgel elleni programokra, annál több az esély arra, hogy egyről a kettőre juthatunk, és nem csak a költjük a pénzt eredmény nélkül. Ez a bizonyos eredmény nélkül ez az, amit ővel kapcsolatban lenne kérdésem. Én is úgy látom, hogy az egyik leggyengébb pontja a, a, a, a szociális alap tevékenységének, amit úgy hallottunk a spanyol kollégától, hogy az eredménymutatók tekintetében van mit javulni. Én azt gondolom, hogy nem csak, hogy van mit javulni, hanem nagyon sokat kell javulni ebben a tekintetben. Az Európai Szociális Alapot, a kritikák érik, akkor mindig a kritikáknak az a fő iránya, hogy megfelelően meghatározott irányokba költjük el a pénzt, ha szabályszerűen, akkor válveregetés jár érte, de az, hogy milyen eredményre jutottunk, hogy azok az emberek, akikre vonatkozik, azok a célcsoportok, akiket megcéloztunk, azoknak a sorsa érdemben változott-e, mérhető-e valamiféle, látható-e valamiféle eredmény, valami változás ebben a tekintetben borzasztóan keveset tudunk. Elhangzott, hogy az Európai Roma Hálózat az egy sikeres program. Szeretném kérdezni, hogy mitől sikeres? Lett munkájuk az embereknek, nőtt az iskolázottságuk? megfelelőbb oktatáshoz jutnak a, a gyerekeik, és így közelebb kerülnek majd a, a munkaerőpiachoz? Mikor, hogyan, hányan, meddig tartott ez? Egy hétig, két hétig, fél évig lett munkájuk? Megmaradtak a munkaerőpiacon? Ha igen, hányan, kik azok, amik nem, hol kell korrigálni? Ezekről szinte tulajdonképpen semmit nem, szinte semmit nem tudunk. Tehát azt gondolom, hogy ö, ö, konkrét eredményeket megcélozni, és ezekhez igazodó mutatókkal ezt folyamatosan elemezni, ez valószínűleg segít minket abban, hogy az Európai Szociális Alap ö, sikeresebb és hatékonyabb legyen, és csak megint csak megtámogatni tudom azokat a ö, szakértői véleményeket, akik a szinergiák fontosságára hívták fel a figyelmet, akár a munkahelyteremtés, vagy a munkaerőpiac integráció, akár az oktatás felől, akár a különféle antidiszkriminációs megkezdítések felől nézzük, az Európai Szociális Alap önmagában csepp a tengerben, hogyha ez nincs szorosan koordinálva azokkal a nemzeti programokkal és azokkal a közösségi erőfeszítésekkel, amelyek változást szeretnének elérni ezeken a, a kulcs területeken. Magam részéről is szeretném megköszönni a szakértőknek, hogy e, eljöttek és hogy nem értékes tapasztalataikkal gazdagították az ismereteinket. Köszönöm szépen. Euh, Monsieur Conferati, puis Madame Arkin. Conferati úr, tessék. Grazie, Presidente. Mi pare che sia opinione assai diffusa che... Köszönöm szépen, elnök asszony. Sia quelli di carattere. Úgy tűnik, hogy az az általános feltételezés, hogy mind a gazdasági, mind a szociális programok a 2020-as stratégiában pozitív programok, amelyekhez koordinált fellépés szükséges. És ehhez igénybe kell vennünk a létező alapokat. Az tény, hogy az Európai Unióban nagyok az egyenlőtlenségek az egyes régiók között. Ha ezek folytatódnak, akkor a fejlesztési politikánkat egyre nehezebb lesz megvalósítani. Lehet, hogy ez nyilvánvalónak tűnik első hallásra, de mégis ez alapvető fontosságú, ha meg akarjuk érteni azt a nagyon veszélyes trendet, ami nem más, mint hogy az alapokat egyre inkább megnyírbáljuk. Mindenkire ugyanazt a szabályrendszert akarjuk rákényszeríteni. Ha ez így lesz a jövőben, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy gyakorlatilag egy egyméret mindenkinek politikát alkalmazunk. Ez teljesen elhibázott. Én úgy gondolom, hogy a szociális alapnak léteznie kell. Az egyik fő célja a munkahelyteremtés. Ehhez saját erőforrásra van szükség, saját szabályzatra, saját eljárásokra. Hogyha az eszát megváltoztatjuk, és összemossuk egy másik alappal, ez nem segíti elő a munkahelyteremtést. Talán pozitív hatása lehet rövid távon, hogyha a munkahelyek számát nézzük, de nem egyszerűen a munkahelyek számáról van szó, hanem a minőségi munkahelyek teremtéséről. Az egyik legfontosabb tényező a versenyképességi modellben, amit az Európai Unió propagál, a minőség, a termék, az eljárás és a munkahely minősége. Így aztán én meg vagyok róla győződve, hogy nagyon fontos alap az ESA. Még akkor is, a kicsit bürokratikus a szervezet. Én azt mondanám, hogy jogosan, mert ilyen a természete az Európai Szociális Alapnak, és ez mindig is így volt, amióta csak létezik. Sokan azt mondják, hogy az eszát nem alkalmazzuk elég gyakran. Jó, akkor változtassunk ezen. De nem az eszán magán kell változtatni, talán a felülvizsgálati mechanizmusokon. Vagy talán olyan megoldásokat tudnánk kidolgozni, ami kicsit kibővíti azoknak a körét, akik beléphetnek az ESA projektjaiba, de ugyanakkor nagyon nagy szankciókat alkalmaznánk azokkal szemben, akik az önminősítő eljárásokat meghamisítják. Biztosítanunk kell, hogy egyre többen használják az eszát. Ám ha valaki visszaél vele, akkor szankcionáljuk őket. Én azt hiszem, hogy alapvető fontosságú az, hogy fenntartsuk az ESZAS specifikus jellegét. Nem hiszem, hogy követnünk kellene azokat, akik azt mondják, hogy ha hosszú távon minden alapot összevonunk, ez a legjobb megoldás. Én ezzel nem értek egyet. Ha ezt megtesszük, akkor az egyik leginnovatív eszközt vesztjük el, ami létezik az eszát. Ez nem helyes. Merci, je vais donner euh, la parole. Köszönöm szépen. Márkin asszonynak adom meg a szót, aztán majd Linna asszonynak köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Négy, négy kérdésem lenne, de kettőre, hála Istennek már is válaszoltak. Ez a kiegészítés, tehát a, a, a különböző alapok kölcsönös kiegészítése egymás által, és azon kívül a mikrofinansz kérdése, és azután Őri úr már feltette a másik kérdést, amit én fel szerettem volna tenni, és ezután jön a harmadik, a második szónokhoz intézem ezt a kérdést, hogy egy új típusú szociális és professzionális élet kezdhetne ennek a, az alapnak a segítség, kezdődhetne ennek az alapnak a segítségével, amikor is valaki nyugdíjba vonul. Tehát ez az egyik kérdés. A másik pedig az, hogy nagyon sok emberre vonatkozik mindez, tehát hallottunk a, a civil szervezetekről, ezeknek a fórumáról, ezeknek a megsegítéséről, ezt mi támogatjuk, és ugyanakkor azt is, hogy a kormányzás minden szinten történjék, országos, regionális, európai, és így tovább. És ugyanakkor a legfontosabb az, hogy szerintem, hogy minél több láncszem van egy láncban, annál bonyolultabb az egész folyamat. És éppen ezért azt szeretném tudni, hogy talán ki, hogy lehetne kihagyni ezeket a fölösleges láncszemeket, hogy lehet -e leegyszerűsíteni az egész folyamatot. Köszönöm szépen és ez után még két hozzászóló. Köszönöm. szeretném megköszönni a szakértők hozzászólásait. Azt gondolom, ez egy fontos beszélgetés, mert egy ideje gondolkozunk ezen, hogy hogyan tovább. És egyetértek ön is, azt mondta, hogy elindult egyfajta közeledés a, a gazdasági, szociálpolitikai szakértők gondolkodása között, de a baj is nagyobb, mint korábban. Tehát azt hiszem, hogy nagyobb szükség is van rá, és egyre többen vannak valóban nagyon távol a munkaerőpiactól, vagy nagyon hosszú ideig távol a munkaerőpiactól, és ez azt is jelenti, hogy nagyon speciális módszereket igényel az ő közelítésük. Az a fajta emberek köré szervezett szolgáltatás, amiről Dandé István beszélt, azt gondolom ez egyik kulcsfontosságú kérdés, és mindig az a kérdés minden ilyen programnál, hogy hogyan lehet elég rugalmassá tenni, elég kevéssé bürokratikussá tenni, ahhoz, hogy valóban elérjük ezt a célt, és eredmények is legyenek. Mindenképpen közvetítő szervezetek kellenek, ezek az NGO-k, azt is tudjuk, hogy a régióban nagyon sok NGO ment tönkre abba, hogy Európai Uniós forrásokat használta az erős bürokrácia miatt, tehát ennek a leépítése fontos, de legalább ilyen fontos, hogy a bizottság elvárja a tagállamoktól is ezt a fajta átalakítást és bürokrácia csökkentést, illetőleg lehetővé tegye ezt a fajta rugalmasságot, amire szükség van. Egyetértek azzal is, hogy minél korábban kell elkezdeni, és preventívnek kell lenni az ISF által támogatott programoknak, hisz azt látjuk nagyon sokszor, hogy a későn kezdett programok nagyon sok pénzt emésztenek, nagyon kevés eredménnyel, és valóban eredményorientált értékelés kell. Köszönöm szépen. Thank you. Uh, Mrs. Greening, followed by Mrs. Greening, followed by Mrs. Uh, Mrs. Greening. Merci, Madame la Présidente. Donc asszony, a szó, köszönöm szépen. Nagyon sok minden elhangzott már. Nagyon ö, sok szót hallhattunk arról, hogy ö, több forrásra lenne szükség, kevesebb programra, de akár kevesebb forrás is elég lenne, de azokat jó, azt mindenképpen jobban kéne felhasználni. A társfinanszírozás egy hasznos eszköz. Kérdés, hogy a szociális alaphoz az összes tagállamnak hozzáférést kell biztosítani jövőben, vagy szűkíteni kell a kedvezményezettek körét? Kérdés továbbá, hogy 2011-re mit, milyen hatáskört javasolnak az, F, az ESZA területén? jelenleg túlságosan nagy hatásköre van, túlságosan sok területen lehet felhasználni az eszát, azt tesznek bele a tagállamok, amit akarnak. Szeretném tudni, hogy hogyan lehetne ezt ezen javítani. Jelenleg az életminőségnek a javítása is szerepel a hatáskörben, de ez nagyon eltérő tagállamonként. Köszönöm szépen.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 Nagyon sokat beszélt a kedvezményezettekről, és igazándiból engem ez érdekelne a leginkább. Erről szeretnék többet hallani. A bizottság jelentésében az szerepel, hogy a kedvezményezettek 70%-a végső soron olyan személy, aki dolgozik, diplomával rendelkezik, és csupán a kedvezményezettek 30%-a a munkanélküli, akik igazán veszélyeztetettek. A, a szociális alaphoz való hozzáférést biztosítani kell a fogyatékkal élők számára is. Ők sokkal kevésbé versenyképesek, mint a többi a társadalomnak a többi része. Viszont számukra a munkavégzéshez különleges munkakörülményekre van szükség, ennek kialakításához több időre és pénzre van szükség. Éppen ezért nem tudok azzal egyetérteni, hogy az ESZ-át inkább a civil szervezeteknek kellene szánni. Az ESZA forrásaival a civil szervezetek gazdálkodhattak eddig, és sajnos ők gazdagodtak meg ezen, ahelyett, hogy a pénz eljutott volna azokhoz, akiknek erre a leginkább szüksége lett volna. Tehát azt hiszem, hogy ebben az irányban kéne tovább menni. Köszönöm szépen. Euh, euh, köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a különböző felszólalóknak a, a kitűnő hozzászólásokat. Vissza szeretnék térni a, a FEDER és az, a, az ESZA kérdésére, mert a regionális szinten tulajdonképpen azon gondolkodunk, hogy hogyan kellene a jövőbeli poli, kohéziós politika tükrébe felhasználni az ESZ-t, és éppen azért alá szeretném húzni azt, hogy mennyire kiegészítik egymást a, a, a FEDER és az ESA. Ugyanis van egy ilyen városi kezdeményezés, ahol is összefogják a, a különböző intézkedéseket mindkét forrásból. Tehát így lehet integrált megközelítést létrehozni a városok szintjén, és különösen a legszegényebb negyedekben ez rendkívül fontos, és ott kell a különböző társulásokat is bevonni, és renoválni kell a, legrosszabb állapotban lévő város részeket, városnegyedeket. Ezt a tevékenységet kellene aktiválni, és hangsúlyozni szeretném, hogy mennyire fontos ez az úgynevezett városi dimenzió. Ugyanis most, most, amikor látjuk ezt a mutatót, most már kiderül, hogy mi, mekkorák a teritoriális különbségek, és itt kellene egy integrált globális megközelítés, amelynek a segítségével minden szereplő, a részvevő, a, az ott lakók, megtalálnák a számításokat, mert végeredményben ezek a programok működnek valójában, mert december elején egy abszolút pozitív értékelést fogunk látni erről a munkáról. Köszönöm szépen! Kérdés az, hogy mennyiben tudják majd ezt meg a, a különböző civil szervezetek, mert szó volt már a haladásról, szó volt a kezdeményezésekről, és ugyanakkor fontos lenne, hogy hogy lehetne a legjobb gyakorlatokat, a bevált tapasztalatokat a legjobban kicserélni, mi mennyiben tudunk ebben segíteni a különböző tagállamoknak szeretném, hogyha mindenki csak maximum két percig beszélne, mert apránként kifutunk az időből. Elnézést kérek, hogy figyelmeztetem önöket. Ha nincs elég idejük válaszolni, akkor kérem, hogy írásban szíveskedjenek ezt beküldeni. Most pedig a Totári úrhoz fordulok legelőször is. Köszönöm szépen. Persze, nagyon sok kérdés érkezett. Szeretnék valamit elmondani az elején. Először is a több éves keretről. Ha engem kérdeznek, akkor az 5 plusz 5-ös megközelítés a bizottság részéről szerintem ez a lehető legjobb megközelítés. Ezen kívül az, hogy a több éves keret 7 évet ölel fel, ez is jó megoldás. Azt hiszem, hogy 5 év ott túl kevés lehet. Tehát az 5 plusz 5 a középtávú áttekintéssel kombinálva, ami komoly áttekintés kell, hogy legyen, ez lenne az ideális megoldás. Tehát az, hogy az ESSA és az ERFA hogyan működhet együtt. Azt hiszem, hogy az ESA nagyon jól kiegészíti az ERFA munkáját. Los recursos que el Fondo Social ha aplicado los recupera. Ha az ESA alapjait megfelelően alkalmazzák, akkor jó eredményeket élhetünk el. Tehát igenis létezik a komplementaritás. És azt hiszem, hogy a gyakorlati intézkedéseket kellene áttekintenünk. De szerintem a gyors reagálás is nagyon fontos, illetve az, hogy a specifikus célokra specifikus megoldásokat találjunk. Ezen kívül az egyenlőség elvét illetőleg Spanyolországban az esélyegyenlőség, partnerség, határon átnyúló együttműködés, ezeket az elveket mind-mind figyelembe vesszük, ezek egy csomagként működnek a stratégiában. 2013-ig. Tehát az esélyegyenlőséget minden területen próbáljuk figyelembe venni. pozitív diszkriminációt is alkalmazunk, illetve a nőket próbáljuk aktívan bevonni a különböző projektekbe és munkahelyeken alkalmazni őket. A második dolog, amiről beszélni szeretnék, az eredmények felmérése és az irányítás. Igen, mi úgy gondoljuk, hogy az eredményeket és az indikátorokat valóban előre meg kell szabnunk. De ezek összehasonlíthatóak kell, hogy legyenek. Hogyha a célkitűzéseket úgy hasonlítjuk össze, hogy milyen eredményeket értünk el, és hogy milyen pénzügyi hatásuk van, akkor ezzel magával a folyamattal megteremtettük az indikátorokat. És akkor tudjuk, hogy az ESZA milyen hatást gyakorol az állampolgárok életére. Remélem, hogy az értékelésnek pénzügyi hatása is van, de a pénzügyi hatás önmagában véve nem minden, viszont egyetlen kicsi hiba is megbéníthatja a projektet. Tehát az ellenőrzés nagyon fontos, de még egyszer, az indikátorokat úgy kell kijelölni, hogy azok jól demonstrálják, hogy milyen hasznot hajtunk az állampolgárok számára. Hát nagyon szívesen inkább majd írásban is elküldöm a válaszaimat. Elnök. Igen, nagyon sajnálom, hogy ilyen rövidre kell szabnom a válaszadás idejét, mert nincs több időm. Garcia úr. Oui. A lehető leggyorsabban szeretnék hozzászólni, és eh, megpróbálok majd több kérdést összevonni Legelőször is el szeretném mondani, hogy a szociális politika és a foglalkoztatási politika nemzeti jellegű, és ugyanakkor a szociális alap megadja a lehetőségeket és a szabályokat erre vonatkozólag, ami azt jelenti, hogy a különböző államokra bízzák azt, hogy az állam, majd az érintett állam hogyan fogja megszervezni a különböző struktúrákat, akár a, különböző településeket, akár a régiókat, alrégiókat, vagy vagy a civil szervezeteket. Tehát az integrált megközelítés a legfontosabb itt, és legyünk a lakossághoz a lehető legközelebb. Legyen integrált a megközelítés, legyen globális a megközelítés, és a pszichológiai és szociális és foglalkoztatási problémákat vonjuk össze, és ott vannak a gyerekek, az oktatás, a foglalkoztatás, az idősek kérdése, ez lenne az integrált megközelítés az általános és globális politika ilyen értelemben. Tehát nem szabad ezt úgy képzelni, hogy összekeverünk, összemossunk mindent, mert azt is meg kell nézni, hogy mekkora a szociális kifizetődőség ilyen esetekben. Tehát ehhez viszont hosszú távú projektekre, programokra van szükség, és itt természetesen utalnék Frederik Darden kérdésére az előbb. Tehát, hogyha van egy hosszú távú programunk, hosszú lejáratú programunk és pontos célkitűzéseink, akkor természetesen el tudjuk dönteni, hogy mennyire térül meg szociális szempontból a ráfordítás, nem csak pénzügyi szempontból, hanem az embereknek nyújtott segítség szempontjából az a hozzáadott érték, amit az embereknek tudunk nyújtani, a, nem csak foglalkoztatás, hanem az élet minősége szempontjából az utóbbi természetesen szubjektív, de ugyanakkor ö, objektív is ö, lehet, és mindkettőt figyelembe akarjuk venni. Egy másik válasz ö, pedig ö, arra vonatkozik, hogy hogyan lehetne egymáshoz közelebb hozni a munka világát, illetőleg mi történik azokkal, akik valamilyen okból kifolyólag távol kerültek a munkaerő piactól, a munka világától. Csak felsorolásképpen elmondhatnám, hogy vannak diszkriminációk, és azután reaktiváljuk ezeket, továbbképezzük, bevonjuk, és egyéni projektek keretében kell őket visszavinni a munkaerőpiacra. Ezt szeretem volna mondani rövid idő alatt. Dande úr szeretne még egyszer hozzászólni. Egy témát így ebben a mínusz egy percben, ez pedig a nehézkes intézményrendszer, illetve a bürokrácia kérdése, hogy ebből most sok van, vagy kevés van. Azt gondolom, hogy legyen annyi, amennyi a, ami a korrekt átláthatósághoz, nyomon követéshez, értékeléshez, monitoringhoz, bármihez kell de ez ne szükségszerűen a, a végső kedvezményezetteket terhelje mindig. Mert hogy őket egyszerűen nagyon nyomja ez a fajta adminisztráció, és azon túl, hogy nekik rusz, ugye a, a, a, a végső-végső kedvezményezettekhez nem jutnak el megfelelő um, időben és uh, hát állapotban a, a, az Európai Szociális Alap támogatásait, tehát nem egyszerűen csak egy, egy védelmet jelent ez, hanem nagyon sok, sokszor káros is és éppen a globális támogatások esetében önmagát úgy oldja meg ez a rendszer, hogy az irányítóhatóság is a, közreműködő szervezet közé beiktattak még egy um, pénzügyi közvetítő szervezetet, aki ezt a nagyon-nagyon sok adminisztrációt a végső kedvezményezettektől javarészben átvállalja, részben pénzügyi garanciákat is vállal az irányítóhatóság felé, és ezzel már is sokkal gördülékenyebbek válhatnak úgy a programok, hogy közben az értékelés is megvalósul. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Mind a hármajuknak köszönetet szeretnék mondani. Kitűnő előadásokat tartottak. A feltett kérdések alapján akár egész estig is folytathattuk volna. Úgyhogy még egyszer nagyon köszönöm szépen mindenkinek a részvételt. A következő napi rendi pont. Mozgásban az ifjúság. Európa oktatási és képzés rendszerének javítása. Nem tudom, hogy az előadó most szeretne hozzászólni, vagy később. Először John Martinnak adnám meg a szót, aki az OECD-n belül a foglalkoztatásért, munka és szociális ügyekért felelős igazgatója, aki a fiatalok munkalehetőségeit ismerteti, és Ann Soné is érkezett vele, aki szintén beszámolt az előadásba. Köszönöm szépen, elnök asszony! Nagyon örülök, hogy én és kollégám Ann Soné itt lehetünk ma. Először is Szeretném ismertetni, hogy milyen tanulságokat vonhatunk le a fiatalok munkaerőpiacáról. Mind válság előtt, mind válság után 16 OECD országban. Első dia. 16 országot vizsgáltunk. 9 EU tagállamot, és a fiatalság definíciója a következő volt. A munkaerőpiacra való belépés kora 15-16 év, és 29 éves korra zárul. 16 országjelentést vizsgáltunk meg. Mindegyiknek az volt a címe, hogy munkahelyteremtés fiataloknak és jövő hónapban kiadunk egy szintézist erről, amely a 16 országban készült tanulmányok tanulságait fogja össze, hogy mi jó, mi a rossz politika velük kapcsolatban. Ennek a szintézisnek az első verzióját Oszlóban már megvitatták szeptemberben a miniszterek, és az a cím, az a homepage, aminek a címét, a dokumentumot látják, több információval is szolgál. Ezen kívül, hogy említsek néhány tényt erről a piacról. Az első, és erről gyakran megfeledkezünk, az az, hogy a válság előtt nagyon nagy javulást értünk el majdnem minden OECD tagállamban. A fiatalok közötti munkanélküliség csökkent a válság előtt. Ugyanakkor azonban folyamatos problémák merültek föl a hátrányos helyzetben levő fiatalokkal kapcsolatban. A mi kutatásunk két csoportot azonosít be, akik különös veszélyben vannak. The first is the group that we have from... Az első az úgynevezett lemaradt fiatalok, a másik pedig az úgynevezett rosszul integrált új piaci belépők. Tehát hagyadjak néhány információt ezekről. Ezt látják a dián. Az első csoport. A lemaradtak. Ez egy olyan csoport, amely több hátrányjal is rendelkezik. Nincsen diplomájuk, korai iskola elhagyók, immigránsok, vagy kisebbségi gyermekek, nagyon szegény területeken élnek, és így tovább. A közös nevező azonban az, hogy nagy a veszélye, hogy be sem kerülnek a munkaerőpiacra, vagy kihullanak onnan. Az indikátor, amit a csoport felmérésére használtunk, az úgynevezett NEET csoport. Annak a rövidítése angolul, hogy sem oktatás, sem képzés, sem oktatásban részt nem vevők, és gyakran nincsen felsőoktatási képzettségük. Itt a fő célunk az, hogy egy elismert diplomával rendelkezzenek. A válság előtt általában ez a csoport a 15-29 évesek közöttiek 10%-ára volt jellemző. Láthatják, hogy nagy volt a szétszórás az országok között. Most a második csoport. Ez pedig a kevéssé integrált új belépők csoportja. Ezek olyan fiatalok, akiknek van középfokú végzettsége, de ideiglenes munkákat vállalnak, még olyan időszakokban is, amikor elég nagy lenne a kereslet, nem vállalnak állandó munkát. A indikátorunk azt mutatja, hogy a vizsgált csoport 8%-ára igaz ez, még a válság előtt. Akiknek van középfokú minősítésük, de csak ideiglenes munkát találtak, és két éven belül sem találtak állandó állást. Tehát csak átmenetileg van munkájuk, és még két év után sem volt másfajta szerződésük, vagy munkanélkülivé váltak. Ez különösen olyan országokban nagy számú csoport, ahol a belépést sok minden akadályozza. Például Spanyolországban, Görögországban, Franciaországban és Portugáliában. Azt hiszem, hogy itt azt mondtuk, hogy a munkaerőpiac működését kell megváltoztatnunk, mert különben kirekeszti a piac ezeket, az embereket. A válság előtt 8%-ot érintett ez a jelenség. Ha a két csoportot összevonjuk, akkor láthatják, hogy ötből egy fiatal a válság előtt valamelyik csoportba esett. <clears throat> Tehát, akik kiléptek, akik részt vettek oktatásban, de mégsem találtak jó munkát. De beütött a válság, és nőtt ez a szám most készítjük a statisztikákat, de úgy tűnik, hogy ma legalább négyből egy fiatalra jellemző ez. Most a válság hatása. Mindenki tudja, hogy a fiatalok elhelyezkedését nagyon rosszul érintett a válság, és elég reménytelen a helyzetük jelenleg. Úgy tűnik, hogy magas lesz továbbra is, a körükben a munkanélküliség még legalább másfél évig. Tehát nőtt a veszélyeztetett csoportok száma. Ez azt jelenti, hogy egyre inkább nő annak a veszélye, amit a szociológusok hosszú távú sérülés veszélyének neveznek. Ez azt jelenti, hogy még akkor is, hogyha a válság visz véget ér, és fellendülés tapasztalható, a fiatalok ennek ellenére mégsem találnak munkát, sőt, ha találnak, kevesebbet fognak keresni, mint azok, akik sikeresebben alkalmazkodtak. Ezek az előrejelzéseink 2011-ben a fiatalok munkanélkülisége eléri a 23%-ot Európában, és nem is fog csökkenni 2012, hát körülbelül 2012 nyaráig. Mik a kihívások rövid távon? Az első prioritás, és a miniszterek is hangsúlyozták Oszlóban, Véget kell vetnünk annak, hogy ilyen sérült generáció szülessen újra és újra. És hogy hátrányba kerüljenek a munkaerőpiacon. Másodszorban. Sokan úgy reagáltak erre, hogy elhúzták az oktatási képzési időszakukat ha ez így van, olyan szakképesítést kell adnunk nekik, amelyen munkát találhatnak fellendüléskor. Aktív intézkedéseket kell hozni, és ezeknek költséghatékonynak kell lenniük. És ezek kell, hogy segítsék a fiatalokat, hogy munkahelyet találjanak, és alkalmazhatóbbak legyenek. Végül a biztonsági hálónak, intaknak kell lennie, különösen fontos ez a munkanélküliek számára, és az oktatási útvonalat is biztosítani kell. Milyen eszközeink vannak erre? Korai szelektív beavatkozás. Így maradhatnak a munkaerőpiacon. Ehhez be kell őket azonosítanunk. elő kell segítenünk a munkahely keresését, a szociális segélyeket és a munkanélküli segélyeket biztosítani kell azoknak, akik esetleg nem kaphatnának ilyen segélyeket, és az elbocsátott segédeket, ezek főleg az építőiparban jelennek meg, segíteni kell, hogy befejezhessék a képzésüket, mint tanoncok. Végül. Nagyon fontos, hogy a szociális háló felfogja ezeket az embereket, Azért, hogy a fiatal munkanélküliek önálló erőfeszítéseket is tegyenek arra, hogy munkát találjanak. Következő dia. Amikor a fellendülés bekövetkezik, néhány strukturális problémával foglalkozni kell. Először is. Biztosítani kell, hogy aki kap mm, oktatási minősítést, az olyan minősítést kapjon, amely valamilyen szakértelmet is magában foglal. Ehhez meg kell emelnünk az iskola elhagyás korhatárát, mondjuk 16-ról 19-re. Mi úgy gondoljuk, hogy ez hasznos, csak ahhoz a feltételhez kell kötni, hogy szakképesítést keressen a fiatal, és kapjon a képzés végén. Egy olyan szakképesítést, ami értékelhető a munkaerőpiacon. Sem értem azt mondani nekik, hogy tanuljanak még egy évet. Különösen akkor, ha amúgy is frusztrálja őket ez az élmény. Tehát második esélyt kell adni. az alacsony képzetteknek és az immigránsoknak segítenünk kell, és biztosítanunk kell, hogy megfelelő diplomát kapnak a képzés végén. Második terület. Az átmenet az oktatás és a munka között nem szabad, hogy ilyen éles legyen. Sokkal több lehetőséget kellene biztosítani, hogy a munkát és az oktatást, az iskolát kombinálni lehessen. Tehát a tanulás mellett, ha részidőben dolgoznak a fiatalok, ez pozitív hatású, hogyha nem túlságosan sok időt vesz el a részmunka. Például 15-20 óra hetente. A tanulás mellett ez hasznos a fiatalok számára. Tapasztalatot szereznek, pénzt keresnek, és nagyon sok országban nagyon nehéz egy fiatalnak tanulás mellett dolgoznia. Pedig ez elősegítené azt, hogy hatékonyan lépjenek át a munkaerőpiacra. Következő dia. Nagyon fontos, hogy korlátokat eltávolítsuk a munkaerőpiacról, hogy kaphassanak megfelelő karrier lehetőségeket. Például, amikor felvesznek fiatalokat, akik immigránsok gyerekei, akkor gyakran megkülönböztetésnek vagyunk tanulni gyakran nekik kevésbé termelékeny munkákat ajánlanak. Minimálbért ajánlanak nekik, vagy nem megfelelő TB ellátást. Nagyon fontos, hogy ezt az űrt az átmeneti és az állandó munkahelyek között csökkentsük. Véleményünk szerint több haszna van annak, hogyha megfelelő gyakorlati képzési rendszert dolgozunk ki. Nagyon sok országban létezik ez a tanonci rendszer, És mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ez a jövőben is folytatódjon. De a probléma itt mi is. A cégeknek ösztönzőket kell teremteni arra, hogy tanoncokat vegyenek fel, hogy megfelelő számú tanonci helyet biztosítsanak a hátrányos helyzetűeknek, mert Ha ezt megteremtjük, mindenki csak nyer vele. Munkaadó, a költségek csökkennek, oktatást kapnak a fiatalok, és gyakran, amikor a tanulság véget ér, fel is veszik az embereket, tehát itt szakértelmet is nyernek, És még ha el is hagyja a munkáltatót, akkor is ez egy ugródeszka a következő munkához. És ez ahhoz is vezet, hogy a bérezés a jövőben fokozódjon. Mindezek azt jelentik, hogy hatékony oktatási továbbképzési tanonci rendszert kell bevezetni, támogatni. Elnök asszony, négy utolsó megjegyzésem lenne. A legtöbb országban fokozták az erőforrásokat a válság idején. De ezt a jövőben is folytatni kell. Ez egyre fontosabb most. Amikor a közszolgálati hiányokat csökkenteni kell, minden olyan pénz, amit a fiatalokra fordítunk, költséghatékony célokra kell, hogy fordítódjon. Harmadik, a prevenció nagyon fontos. Nem szabad, hogy sokáig kirekesztődjenek a munkahelyekről és a munkaerőpiacról. De a segéd főleg az általam ismertetett két csoportnak kellene biztosítani. Gyorsan kell őket beazonosítani. Csak így kaphatnak segélyeket, ösztönzést, hogy belépjenek a munkaerőpiacra. Elnök asszony, én itt befejezném, köszönöm szépen, és szívesen válaszolunk a kérdéseikre, és mindenkinek a kérdéseit várjuk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mielőtt átadnám a uh, some sixth form students from rugby in my constituency. Uh... Szeretném üdvözölni a most uh, érkezetteket, és átadom a szót a jelentős tevőnek. Als äh, Verfasserin der Stellungnahme für diesen Ausschuss bin ich für diese OECD. Köszönöm szépen, Martin úr. Ennek a véleménynek a szerzője, szerzőjétnek szeretnék köszönetet mondani az OECD munkájáért. Az önök dokumentuma nagyon hasznos volt a számomra. A fiat, az európai fiatalok 21%-a jelenleg munkanélküli. Ennek természetesen hatása van a fiatalokra, a családjaikra és a tagállamokra is. Ahogyan ön is írja a tanulmányában, ezek a fiatalok, amikor elhagyják az iskolát, semmilyen kapcsolatba nem kerülnek a munkavilágával. Nem tudnak beilleszkedni a munkaerőpiacra, nem tudnak munkát kapni. És azt hiszem, hogy nem ülhetünk ölbetett kézzel ezt látva. Az Európai Parlamenti Szakbizottságként feladatunk az, hogy lehetővé tegyük ezen fiatalok számára, hogy munkát találjanak, és nem is akár miatt biztos munkát találjanak az első munkahelyként is. Vannak e, erre irányuló irányelveink, valamint állásfoglalásaink, e, amelyek a fiatalokra vonatkoznak, ezek mind nagyszerű kiindulási pontok a tárgyalás folytatásához. Tekintve hogy még később visszatérünk ezekre a kérdésekre. Most három kérdést szeretnék önöknek feltenni. 2010-es és 2011-es év az a két év, amikor a legmagasabb munkanélküliségi rátára számíthatunk a fiatalok körében. Mi ennek az oka? a válság enyhül, a demográfiai folyamatok változnak, és reméljük, hogy a, ez a helyzet javulni fog a jövőben. Kérdés, hogy hát lemarad, késésben van-e a Youth on the Move programnak a megvalósítása? Második kérdésem, milyen támogatást nyújtunk azon munkaadóknak, akik foglalkoztatnák a fiatalokat? Például adókedvezményeket adjunk-e nekik, vagy sem? Ezzel csökkenhetne a fiatal munkaerőnek az ára. Kérdés, hogy ez a lépés, ez az adókedvezmény, ez a kedvezmény nem lenne negatív hatással az idősebbek foglalkoztatására. Nem vezetne ez generációk közötti konfliktushoz. És a végső kérdés, az utolsó kérdésem, ami szintén a jelentésben, illetve a tanulmányban szereplő információra vonatkozik azt olvashattuk, hogy vannak olyan tagállamok, amelyeknek sikerült megoldani a fiatalok munkanélküliségi problémáját. Vannak, akik ebben sikeresebbek voltak, mint mások. Behetnénk ezeket a siker történeteket példaként, követendő példaként. Például Németország rend, a Németországban alkalmazott kettős rendszert példaként lehetne alkalmazni a többi tagállamban, vagy sem? Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte auch dem äh, Herrn... Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani ezért a nagyszerű tanulmányért, amelyben már sok válasz szerepel sok olyan kérdésre, amit feltehettünk volna. Láthattuk, hogy milyen katasztrofális a helyzet, nagyon nehéz időszakon mentünk át az utóbbi időben és kérdés, hogy vajon a helyzet tényleg javulnia fog 2011 után. És én attól tartok, hogy az ajánlott intézkedéseknek még a tervezetnél is tovább kell majd tartaniuk. Közép vagy akár hosszú távon is fent kell tartani majd ezeket az intézkedéseket. Főként ami a képzés területén illeti. Ami a tagállamokat illeti. Nem tudom, hogy 2011 után vajon tényleg javulni fog-e a helyzet? És itt van még a diplomás fiataloknak a nagyon nehéz helyzete is. Azon fiatalok, akik ugyan diplomával rendelkeznek, de nem találnak munkát. Nagyon sok területen ugyanakkor munkaerőhiányt látunk. Kommunikációs problémákat is láthatunk, rosszul kezelik a munkaerőpiacot, valamint a az iskolák és a vállalatok is rosszul kezelik a helyzetet, hiszen az iskolák nem kísérik tovább a tőlük kikerült diákokat. És kérdés, hogy a tagállamoknak nem kellene az oktatás támogatását csökkenteni, és hát én azt hiszem, hogy tekintetbe véve azt, hogy milyen nehéz a költségvetési helyzet sok tagállamban, arra lehet számítani, hogy az oktatásra szánt költségvetés csökkenni fog. És nem gondolom, hogy ez egy jó lépés lesz. Köszönöm szépen. Yes, thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az előadást már eleve, és először is én voltam a jelentéstevő a fiatalokról szóló jelentés esetében. Júliusban mutattuk be a parlamentbe, és főleg ezekről a kérdésekről volt szó akkor is és ebben a szakbizottságban már többször megtárgyaltuk ezeket a kérdéseket, és ez most már valóban frusztrál engem, mert rendkívül sürgőssé vált a kérdése, politikai szempontból, és a kormányoknak részt kell nevelniük ebben a munkában, és innen Brüsszelből ezt nem tudjuk elintézni. Most arra kell koncentrálni, hogy mekkora hozzáadott érték származna a fiatalokkal kapcsolatos kérdések leggyorsabb megoldásából, és természetesen meg kell találni a megfelelő forrásokat is, és ez a mi feladatunk itt. És valóban mozgásban kell tartani ezeket a fiatalokat. Erről szól a Youth on the Move, eh, és pedig a munkaerőpiac piac irányába. És ez most már nagyon sürgős. Még egy pár kommentárt szeretnék fűzni a most eh, hallott tanulmányhoz természetesen hallottuk, hogy milyen kihívások állnak előttünk. Nagyon sok megjegyzéssel teljességében egyetértek, de lenne egy pár kérdésem, vagy megjegyzésem. Először is a 11. oldalon, ahol is arról van szó, hogy fel kell készíteni a fiatalokat a mostani eseményekre, és nagyon fontos, hogy hogy lehet felkészíteni őket a jövőbeli munkahelyekre, a munka erőpiac jövőbeli kívánalmaira, és ugyanakkor a költségvetést csökkentik az oktatásban, a kutatás területén és a tréning területén. A, legalábbis ez az én tapasztalatom, és véleményem szerint éppen ennek a segítségével tudtunk volna kikecmeregni ebből a válságból. Tehát nem az alacsony fizetése megoldása mi szempontunkból, mert Európára nem ez a jellemző, hanem épp az ellenkezője. Most ugyanakkor a költséghatékonyság nagyon fontos, itt Európában és nagyon sok tagállamban természetesen ez a helyzet, és most már be is bizonyították, hogy ö, ö, ez a, ezek a munkaerőpiacsal kapcsolatos ö, ö, intézkedések nagyon sok pénzbe kerülnek, és valóban nagyon ö, kevés haszonnal járnak. Tehát azt is tudni kell, hogy mikor kell pénzt küldeni, de költeni, de azt is, hogy mikor nem kell pénzt ráfordítani. És ez nagyon fontos az aktív munkaerőpiac politikájával kapcsolatban. És még egy megjegyzés az előadással kapcsolatban, a 14. oldalon, amikor csökkenteni akarjuk a, azoknak a fiataloknak a költség, tulajdonképpen miről van itt szó, abszolút nem értek egyet azzal, hogy valamilyen almunkaerőpiacot hoznának létre olyanok számára, akik már eleve kisebbségekből már eleve hátrányos helyzetű területekről jönnek, és akik rendkívül alacsony fizetéssel és szociális járulásokkal kerülnének a munkaerőpiacra. Ez elfogadhatatlan. Köszönjük szépen. Hörs, uh, az. Igen. Köszönöm szépen, elnök asszony. A szakmai képzésről és az tartó tanulásról szóló jelentésnek a készítőjeként én is elmentem Tesszalonikiba, beszéltünk a fiatalok körében a munkanélküliségről, és nagyon frusztrális, frusztráló a helyzet. A helyzet csak tovább romlott. De igazándiból nem arról van szó, hogy itt egy tagállamban lenne probléma egy rossz politika miatt, hanem ez egy egész Európában elterjedt probléma. Bizonyos országokban még sikerül ezt a problémát némileg kordában tartani, de 10-15 év múlva, amikor ezek a fiatalok majd 30 év körül lesznek, nem valószínű, hogy a helyzet majd jobb lesz. Még akkor sem lesz majd állandó állásuk. Úgyhogy beszélhetünk feláldozott generációról. De mi történik a mai fiatalokkal, akik majd nem találnak munkát? Azt hiszem, hogy nagyon szomorú a helyzet. Nagyon sok jó projekt létezik, amelyeknek a célja, hogy munkához segítse ezeket a fiatalokat, esetleg segítsen nekik úgy szakképzettséget szerezni, hogy az megfeleljen a munkaerőpiaci elvárásoknak, még azoknak a fiataloknak is segít, akik a hagyományos iskola rendszerben nem sikerül képzést szerezniük, az úgynevezett második esélyes képzésekkel. Ez mind szép és jó, de vajon elegendő ez? Természetesen figyelembe kell venni a jelenlegi gazdasági helyzetet is, nem kötelezhetjük az állam, a munkaadókat, illetve a kormányokat arra, hogy munkát adjanak a fiataloknak, viszont emlékeztetni kell rá őket, hogy felelősségük van ebben, és mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy a fiatalok is munkát kaphassanak. A, azt hiszem, hogy a legfontosabb szint az a helyi szinten található. Ez az a szint, ahol mindenkinek együtt kell működnie. Az iskoláknak, a fiataloknak, a munkaadóknak, mindazoknak, akik elkísérik a fiatalokat a munkakeresés útján. Vannak már jó példák erre. Európai parlamentiként, hogyha erre a fontos témára megfelelő hangsúlyt szeretnénk fektetni, akkor fel kell használnunk a szociális alapokat, de ugyanakkor talán egy kísérleti projektet is ki kellene dolgoznunk, amit a következő költségvetési időszakban indíthatnánk be. A helyszínen hálózatokat kell kialakítanunk a vállalatok, a szociális dolgozók között, akik a fiatalokkal foglalkoznak, fontos, hogy a helyszínen konkrét lépések valósuljanak meg. Vannak jó projektek, viszont nincsen ezek megvalósítására pénz. Tehát nekünk, európai parlamentként világos üzenetet kell küldenünk a külvilágnak, a jövő évi költségvetésben erre megfelelő összeget kell elkülöníteni. Erről már elhangzott, és ezt meg kell ismételni. Köszönöm szépen, Liu. Köszönöm, köszönöm elnök asszony, és köszönöm ezeket az előadásokat, és több megjegyzésem is lenne. Először is a fiatalok szegénységével kapcsolatban. Való igaz, hogy azért kell küzdeni, hogy a fiatalok munkahelyhez jussanak. Ugyanakkor nyilvánvaló manapság, hogy még azok is, akiknek van állásuk, ezeknek is csak átmeneti vagy nem biztosított munkahelyük van, és alacsony a fizetésük. Éppen ezért a, fiatalok életét kellene segíteni, a, a teljes egzisztenciáját kellene segíteni, mert például még a társadalombiztosításhoz se férnek hozzá, és nem nyerik el valójában a függetlenségüket. Visszatérve az oktatásra, természetesen válság időszakot élünk, a, megpróbáljuk a deficitet csökk, az állami deficitet csökkenteni, nincsenek beruházások az oktatás területén, de ugyanakkor, mint ahogy ön is hangsúlyozta, a legsérülékenyebb fiataloknak kell segítséget nyújtani, és pedig a lehető leghamarabban, hamarabb. Ezért kellene segíteni a, az oktatókat, a tanítókat, e, ezért kellene megerősíteni az egész oktatási rendszert, hogy ezeknek a fiataloknak segítséget tudjunk nyújtani, mert a szülők ezt nem tudják megtenni, és hozzá kell segíteni a fiatalokat, hogy valóban bekerüljenek a, a társadalomba. Ez a, ez a szociális e, bevonás e, rendkívül fontos. És ugyanakkor a csalódás a diplomákban. E, erre szeretnék utalni, egy kolléga már említette, és végeredményben ez az, ami arra vezet minket, hogy fölösleges most már a fiatalokat arra kényszeríteni, hogy olyan tanulmányokat végezzenek, amelyek nem vezetnek semmihez végeredménybe. Csak hótvágányra kerülnek ezek a fiatalok. Tehát bennük kellene megbízni. Ők tudják, hogy mi érdekes az új technológia, a zöld technológia, zöld munkahelyek. Bízunk a fiatalokba, hagyjuk, hogy megtalálják a saját ö, ö, jövőjüket ö, ilyen értelemben, és olyan oktatást nyújtsunk nekik, amelyik egyik ö, ugródeszkaként hozzásegíti őket ahhoz, hogy ö, betöltsék ezeket a munkahelyeket. Arról is szó volt, hogy nagyon fontos lenne egyszerre tanulni és dolgozni. Ö, Eh, Einstein, amikor tanult, akkor nem dolgozott a mcdonald McDonald-nál eh, délután, hanem kizárólag a tanulmányaira fordította a teljes figyelmét. Ugyanez vonatkozik a fiatalokra is így lesznek csak függetlenek a tanulmányaik végén. Egyetértek azzal, hogy fontos a munka is. Nagyon jó lenne, hogyha tanoncként, illetőleg gyakornokként dolgoznának valahol, de a gyakornokokat segíteni kell, és meg kell fizetni őket. Tehát nem szabad, hogy tulajdonképpen fekete munkát végezzenek ezek a gyakornokok mert gyakran így fogják fel a vállalatok ezt a lehetőséget. Tehát nagyon fontos, hogy ezeken a területeken ébren őrködjünk, hogy ne, ne így történjen. És azok a fiatalok, akik bevándorlók gyermekei, és más, másképp hangzik a nevük. Már eleve hátrányos megkülönböztetésben részesülnek, akár van diplomájuk, akár nincs. A mi célközösünk az, hogy minden európai állampolgár, minden áram, európai lakos egyforma lehetőségeket élvezzen. Fölösleges azt mondani, hogy a, a megkülönböztetés elleni direktívát kell tiszteletbe tartani, és így tovább. Ha végeredménybe ezek a vállalatok, ezek a vállalat igazgatók a fülük botját sem mozgatják. Hogyan lehetne rá kényteríteni őket, hogy befogadják ezeket a fiatalokat? Ezeket a fiatalokat már a társadalom eleve kirekezti. Ha még hozzájárul ehhez a ö, ö, szegény negyedekkel járó probléma is, akkor végeredben mi lesz ezekkel a fiatalokkal? Most már szeretném felhívni a figyelmét a kollégáknak, hogy, hogy ez a kérdés most már rendkívül fontos volt. Meg szeretném kongatni a vészharangot, mert már is késő van, a politikára akarom felhívni a figyelmet. Köszönöm. Köszönöm, Papadopoulou asszony. Szeretném én is hozzátenni ahhoz, amit az előző hozzászóló mondott, hogy Tesszalonikin van, a Szedefóknál, nagyon sok tanulmány készült, amik azt mondják, hogy a következő 10-20 évben be kell ruháznunk a fiatalokra vonatkozó programokba, mert a fiatalokat ösztönözni kell, hogy mobilisak legyenek, hogy belépjenek a munkaerőpiacra, és az egyik tagország elol ismeri a másik tagország diplomáit. Nagyon sok mindent lehet tenni. Nagyon nagy munkanélküliség a fiatalok között. A fiatalok gyakran második, harmadik diplomát is szereznek, csak nincs munkahely. Így aztán változtatnunk kell. Zöld munkahelyeket, megújuló erőforrásokat, új innovatív technológiákat kell megvalósítanunk, minőségi munkahelyeket. Rövid időn belül december lesz. A SEDEFOP publikálja az eredményeit. Véleményem szerint a nemzeti stratégiai terveket prioritásként kell kezelnünk figyelembe kell vennünk, hogy honnan találjunk erőforrásokat, hogy a fiatalokat honnan támogassuk, akik nem tudnak belépni, hogy hogyan teremthetnék meg a saját vállalkozásukat, hogyan ismertethetnék el magukat, különösen a déli országokban, mert Észak-Európában jobb a helyzetük, és ezen kívül a megkülönböztetés ellen hogyan harcolhatnák. Én úgy gondolom, hogy nagyok a kihívások, de ez felhívás arra is, hogy a nemzeti terveket átvizsgáljuk. Nők helyzete, fiatalok helyzete, migránsok helyzete. Másrésztről viszont a köz és a privát szférát össze kell hangolni, csak úgy, mint az iskola és a család is együtt kell, hogy működjön. Így sok problémát megoldunk. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Szeretném mondani, hogy ön említette az ideiglenes munkavállalást, hogy sokan soha nem vállalnak állandó munkát. Készültek kutatás, hogy azért van-e így, mert nem akarnak, hogy munkanélküliek akarnak-e lenni. Nyilván vannak esetek, az országomban és máshol, ahol kiábrándulnak a fiatalok a rendszerből, és azt mondják, nem akarunk karriert. Még sok olyan fiatal is, akinek van diplomája. Persze szörnyű az a helyzet, amikor valaki diplomát kap az egyetemen, és mégsem talál munkát, pedig akar. Ön mit talált a kutatásai során? az ideiglenes munka lehet egy átvezető szakasz az állandó foglalkoztatáshoz. Az én benyomásom az, hogy több munkahelyet is kipróbálnak a fiatalok, és utána eldöntik, hogy hol dolgozzanak. Úgyhogy megadom a szót önnek 10 percre. Köszönöm. Szoni asszonynal együtt válaszolok önnek. Két-három kérdés, amit felvetettek. Többen is mondták. Először az előadó kérdése nagyon fontos. Azt mondta, hogyha a kormányok ösztönzőket adnak a cégeknek, hogy fiatalokat vegyenek fel, akkor ez hogy hat ki a foglalkoztatás az idősebb munkavállalókra? Ez egy nagyon régi tévhit, hogy lenne a munkapiacon egy generációs ellentét az idősebb generáció és a fiatalok között. Nem. legfeljebb nagyon rövid távon. De a tapasztalat és ezt közzé tesszük a jelentésben. És az összefoglalónkban is mindig-mindig azt mutatják az adatok, hogy nincs konfliktus az idősebb és a fiatal generációk között ezen a területen. Vannak olyan országok, ahol kevesebb fiatalt vesznek fel, ott kevesebb az idős munkavállalók száma is. Ahol magas, ott magas az idősebb generáció foglalkoztatottsága is. Nagyon sokszor hallom ezt az érvet, meg nagyon sokszor szembesülök <laughs> vele Párizsban is, a nyugdíjreformmal kapcsolatban. Aztán a mini-minimál bért illetően Dániából. Értem, hogy sokan vonakodnak ezzel foglalkozni. De szerintem a következő a helyes megközelítés. Ha jó a tanulci rendszer, mint például Dániában, Németországban, Ausztriában, Hollandiában, az olyan, mint hogy egy kis minimálbért adnánk a tanuncnak. A termelékenység viszonylag alacsony először, ezért kevesebbet kap a tanunc, mint a minimálbér, majd, ahogy egyre képzettebb lesz, egyre többet keres. Most mi a különbség e között? Nem, nem értek egyet mikrofonom kívüli hozzászólásra. Hollandia. 15-16 éves kor, minimálbér. Ez a felnőttek minimálbérének 30%-a, ezzel kezdenek, majd fejlődik ez a bérezés ha ezt megvalósítják, ez egy tanonci rendszer. Jó, lehet, hogy nem értenek egyet. Én így gondolom. És a bizonyítékok azt mutatják, hogy ez sikeres modell. Ezen kívül. Egyetértek Deli asszonya. A legsérülékenyebb csoport a válság során, és utána ez a hátrányos helyzetű fiatalok nagyon sok hátrányjal <laughs> rendelkeznek. Itt a fő irányelv az, hogy korán kell beavatkoznunk. Korán, mielőtt iskolába mennének. Be kell ruháznunk a kisgyermekkori képzésbe. Ez működik, kifizetődő, különösen akkor, ha továbbra is folytatjuk ezt a támogatást. Például léteznek olyan területek, ahol nem csak a képzendő gyerek, hanem a család is kap támogatást. Ez egy hosszú távú beruházás, és persze egy válságban mindig ezeket nyírbáljuk meg. De szerintem ez az, aminek a legnagyobb hatása lesz. Sokkal nehezebb lesz később iskolálhagyáskor beavatkozni. Végül munka és képzés. Volt az az Einstein példája. Szerintem, én úgy tudom, amikor Vám Tiszkén dolgozott Svájcban, akkor írta a tudományos munkája a javarészét. Úgyhogy megismétlem, nagyon sok bizonyíték azt mutatja, hogy a munka és a tanulás kombinációja. Csak ez kis munka, nem teljes munkaidő, ez már káros lenne, de ugyanakkor azt is látjuk, hogyha egy keveset dolgozik valaki, plusz tanul, akkor később több tapasztalata van a munkapiacon. És ezzel átadom a kollégámnak, Anthony asszonynak. Merci de tous ces commentaires euh, qui vont... Köszönöm szépen az elhangzottakat, amik nagyon gyakran euh, azonos álláspontot képviselnek, mint a miénk. Az OECD egy nemzetközi eh, szervezet, számos országnak az adatait gyűjtjük be. Eh, nem az a célunk, hogy eh, megtaláljuk, hogy melyik az az ország, amit mindenkinek követnie kellene. Nem ez a célunk. olyan gyakorlatokat kellene bevezetni, amelyek ígéretesek és innovatívak, újító jellegűek újító jellegűek olyan szempontból, hogy segítenek megoldani a rövid távú problémáinkat, valamint hosszú távon is segítenek javítani a helyzetet. Így például a gyakornoki helyzetnek a vizsgálata, illetve a gyakornoki programok segíthetnek a fiataloknak, hogy elinduljanak egy szakmai pályán. Ezt láthattuk, erre láthatunk bizonyítékot nagyon sok országban. Nagyon sok kísérleti projektet is indítottunk, itt lemérjük az adatokat, és megpróbálunk kulcsüzeneteket megfogalmazni. Ezeket a kulcsüzeneteket természetesen nem lehet szó szerint minden egyes országban ugyanúgy alkalmazni. Fontos, hogy az országok a saját helyzetükhöz átalakítsák ezeket az ajánlásokat, ezeket az üzeneteket. Egyébként országra szabott külön ajánlás ajánlásokat is megfogalmazunk, ugyanúgy, ahogy a bizottság is. Ez egy olyan gyakorlat, amit nagyon sok helyen használnak. A gyakornoki rendszer nagyon sok országban nagyon jól működik nagyon sok országban, így például Franciaországban is minden jónak látnak a szülők, csak azt nem, hogy a gyerekek szakmunkás képzőszerű iskolákba menjenek. Meg kell változtatni a, azt a képet, ami az emberek fejében létezik az ilyen iskolákról. az olyan iskoláknak a látogatása, amelyekben gyakorlati, rész, gyakorlati képzésben is részesül a diák, és egyfajta fizetésben is lehetővé teszi, hogy könnyebben finanszírozzák a diákok a tanulmányaikat. Nem lehet a kérdést, a helyzetet könnyen megoldani. Figyelembe kell venni több elemet. A második egy nagyon dinamikus és fontos elem, és éppen ezért szeretem a az önök szlogenjét is, a fiatalok mozgásban szlogent, hiszen a cél, hogy nem az, hogy a fiatalokat zsákutcába tereljük, nem akarjuk azt, hogy bizonytalan munkahelyeket szerezzenek, hanem azt szeretnénk, hogy a gyakornoki állások egyfajta ugródeszkát jelentsenek számukra, amelyek jó irányba terelik őket. Nagyon sokszor azt látjuk, hogy még ha egy kis átmeneti munkával is kezdi a fiatal a pályafutását, az még mindig jobb, mint hogyha munkanélküliként kezdené az aktív életét. Az foglalkoztatás és oktatás ideje alatt is folyamatosan látni kell azt, hogy a diák milyen irányba kíván menni. Már az oktatás, az iskola padján meg kell vizsgálni azt, hogy merre szeretne majd tovább menni, hol akar dolgozni. Az oszlói fórumon az összes érintett szereplő ott volt, illetve ott lesz, hogyha megnézik a honlapunkat, akkor ott látják majd, hogy pontosan mik hangzottak el, és milyen üzenet volt az, amit továbbítani szeretnénk majd a fiatalok számára. A bizottság számára nagyon fontos volt, hogy a helyi szereplőket előtérbe helyezzük, így például a második esélyt nyújtó iskoláknak nagyobb szerepet kívánunk nyújtani. Ők több támogatást is kaptak az elmúlt időben. Nagyobb hangsúlyt kívánunk, kívántunk helyezni a fiatalokra is, és nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy az, a munkaadók több fiatalt tudjanak felvenni a, ebben a válságidőszakban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen mindkettőjüknek, köszönöm Martin úrnak és Zané asszonynak az előadást és a hozzászólást a kollégám nevében is. Most pedig rátérünk a a kohéziós politikai e, programoknak az alkalmazása 2007 és 2013 e, között, és a Papadopoulos asszonynak szeretném átadni a szót. Köszönöm. Köszönöm szépen, angolul fogok hozzászólni. Véleményünk szerint a Regionális Fejlesztési Bizottság, a Felelős Bizottság, és ezért azt javasoljuk, ennek a szakbizottságnak az állásfoglalási indítványba vegyék bele. Először üdvözöljük a bizottságnak a jelentését, a strukturális alapokra a 2007-2013 közötti időszakon társfinanszírozott kohéziós politikai programok végrehajtásához szóló stratégiai jelentését. Ez egy új kohéziós politika, amely a 2006-os tanácsi döntésnek megfelelően alakult, 27 tagországra terjed ki, és ebben az eljárásban növekedett az átláthatóság és a felelősségre vonhatóság. Monitorozzuk a nemzeti előrehaladtást a közösségi stratégiai irányvonalaknak megfelelően. De úgy gondoljuk, hogy a válság után a bizottsági jelentésnek aktualizált értékelést kellene nyújtania az új munkahelyek teremtéséről, a társadalmi-gazdasági különbségek csökkentéséről, az emberi tőke fejlesztéséről. Ez fontos mert a gazdasági viszonyok megváltoztak a válság után 2008-ban. A gazdasági növekedés csökkent, nőtt a munkanélküliség, csökkentek a beruházások, és nagyon hasonló a helyzet nagyon sok EU-s tagországban. Új prioritásokra van szükség. Ehhez a tagországoknak a nemzeti stratégiájukban közösségi irányvonalakat kell megvalósítaniuk, társadalmi felépít, felépülés, innováció, fenntartható fejlődés. Ezek a kulcsszavak. A másik ajánlásunk az, hogy a projekteket ugyan nagyon jól megvalósították a több és jobb munkahely iránymutatással kapcsolatban, de a szegénység csökkentésére irányuló cél elérésére mozgósítani kell mindent, és prioritásként kell ezt kezelni az Európa 2020-as stratégia szerint. Jelenleg nincs elég adatunk, sem hatástanulmányunk. Ezek csak 2012-ben lesznek elérhetőek. Felhívjuk a tagállamokat, hogy csökkentsék a túlzott igazgatási költségeket, emeljék a foglalkoztatáshoz való hozzáférést, de elismerjük, hogy a források elkülönítése során alkalmazott fegyelem javította a program végrehajtását. A fenntartható fejlődés azonban továbbra is az egyik fő prioritásunk. Minden tagállamnak feladata a késések visszaszorítása. Ezen kívül csökkenteniük kell a bürokráciát, és zöldebb, versenyképesebb gazdaságot kell támogatniuk, munkahelyek teremtését, az esélyegyelősséget és területi kohéziót. Ezen kívül az ESSA alap támogatása fontos, hogy az európai állampolgárokat alkalmazni lehessen a munkaerőpiacon. Amennyire, ahogy azt tudják, az ESSA fontos eleme a 2020-as stratégiának, Így nagyon nagy jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy ezt hatékonyan használják fel. Javítsák az életkörülményeket az Európai Unióban, szakképzést biztosítsanak, jobb munkalehetőségeket teremtsenek. Az ESSA alapeszköz a szegénység, a kirekesztés és a munkanélküliség ellen. Ezért növelje a bizottság az ez potenciáját, a pénzügyi önállásságát, rugalmasságát, és egyszerűsítse az eljárásait. Ezen kívül javítsák az előrelépések nyomon követétés, követését a nemzeti programokban. Pontosítani kell valamennyi nemzeti eredményt, hogy hogyan teremtenek munkahelyeket, befogadást. Mi úgy gondoljuk, hogy a fiatalság és az indikátorok figyelembevétele elősegíteni ezt a munkát. Várjuk a módosító indítványokat. Ezek határideje november 15. Meg kellett írnunk a véleményt azzal a feltétellel, hogy csak 2000 karaktert használhattunk fel, ezért aztán most várjuk a módosítót. Köszönöm, Schröter asszony. Az utolsó megjegyzéshez. Hát ez tényleg probléma. Majd segítünk, hogy hosszabb lássen ez a jelentés. Ebben bízhatsz. De Tudnunk kell, hogy ez a bizottsági dokumentum miről szól. Igazából az operációs programokat nem vizsgálja felül. Egyszerűen csak a nemzeti keretdokumentumokra utal, amiknek be kellett volna érkezni 2008-ra. A bizottságnak mégis évekre volt szüksége, mire ezeket kielemezte. Ez kritika. Ezzel foglalkozni kell. Ennek a dokumentumnak már semmi köze a valósághoz. Időközben megváltozott a helyzet, holnap megkapjuk a kohéziós jelentést, és számunkra sokkal fontosabb, hogy az ESA hogyan hatott az állampolgárokra. Általában véve csak ki tudjuk elemezni az ESSA eszközeit. Használtak a tagállamok? Hatásosak voltak? Ez a kérdés. A legtöbb eszközt nem is használták ki. Volt lehetőség kitűnőek, viszonylag kicsi ez az ESZA rendelet, mégsem éltek vele. Németországból tudom, hogy sokan nem éltek vele, úgyhogy ezzel kellene foglalkoznunk. Hogy mondjak néhány dolgot. Az nemi esélyegyenlőség finanszírozása. Ez sehol nem valósult meg. A bizottság nem is ellenőrizte azt mondták, igen, majd foglalkozunk a az operációs programban, hogy ez egy jó stratégiai dokumentum, de aztán a gyakorlattal egyetlen nem foglalkoznak, ez botrányos. Ezért mi harcoltunk, ez elfogadhatatlan. Pozitívum. Az ötös cikk bevált. De a bizottság ezzel se foglalkozott. A bizottság a globalizációs alapra miért nem utalt? Kiéltezte. Aki nem, az miért nem? Nagyon jó példáink vannak, ebből semmi sincs a dokumentumban. Aztán legyenek innovatívak, transnacionálisak a projektek, de mégse léptek a tagállamok. Erről se semmit a bizottság. Végül. Mindenki látja ezt. Nagyon sok civil szervezet egyáltalán nem tud kérelmezni projektet, mert hiányzik a társfinanszírozás a tagállam részéről ők pedig nem tudnak beszállni a projektekbe. A bizottságnak meg évekig tart, amíg kifizet valamit. És a civil szervezetek ezt nem élik túl. Ez egy központi probléma. Végül a bizottság azt mondja, hogy működik a finanszírozási rendszer. Rugalmasan reagált az ESA a válságra, szerintem ez nem igaz, rugalmasság. Hát ehhez nem elkülönítésekre van szükség, hanem célokra és indikátorokra. Ezt mondta az előadó is, úgyhogy ezzel is foglalkozni kell. Köszönöm. Thank you, Mrs. Köszönöm szépen. És most pedig Jászló Figurintő úr asszony fog hozzászólni. Köszönöm szépen. Ez egy rendkívül fontos téma. És azzal kapcsolatban, hogy hogyan is használják fel ezeket az alapokat, és uh, ugyanakkor az is nagyon fontos, hogy megvizsgáljuk a kohéziós politikát és a létező programokat. Uh, jól emlékszem egy pár kommentárra, amit már hallottunk, voltak ilyen programok, például az egyenlő jogok, ott volt az equal, jogegyenlőség, és végeredményben ebből kiderült az, hogy az Európai Szociális Alap majd ezen a Progress projekten is túl mutat, de valójában mi történik? végeredményben lemaradunk nagyon sok területen, és nem arról van itt szó, hogy mi történik az Európai Szociális Alappal és a többi alappal, a kohéziós alapot is ideértve. Valójában nem látjuk, hogy ezeket hogyan használják, és hogy mennyiben foglalják magukba az alkalmazási formák az egyenlő jogokat, és ide értveném a nem egyenlőséget is. Megfigyelve a különböző tagállamokat, különösen azokat, ahol a pénzügyi helyzet jelenleg bonyolultabb, különösen ezekben az országokban, léteznek problémák, amikor is a kofinanszírozásról, az együttfinanszírozásról van szó, mert csak ilyen módon tudják használni a strukturális alapokat és a kohéziós alapokat. És minél sérülékenyebbek ezek az országok, annál inkább szükségük van a pénzre. Ami azt jelenti, hogy tovább növekszik az egyenlőtlenség, és nem javul a gazdaság és szociális kohézió, hanem ezek az alapok éppen azért, ahogy a pénzügyi szabályok működnek, ahogy az eljárásokat követni kell a különböző intézményeknek, végeredményben az történik, hogy aki nem tud hozzájárulni a saját részéről nemzeti finanszírozással, az végeredményben nem jut hozzá egyáltalán az alapokhoz, és az alapok a gazdagabb országokhoz kerülnek, ami azt jelenti, hogy egyre növekszik az egyenlőtlenség. Nem csak az én véleményemről van szó, hanem valóban ez a helyzet, ha megvizsgáljuk az adatokat, ez világosan kiderül, és éppen azért szeretném hallani a bizottságtól, szakbizottságtól is, hogy hogyan vélekednek erről és ö, ö, természetesen ö, elemezni kell mindezeket a kérdéseket, de hogyha látjuk a valóságot, akkor a tendencia negatív, és valamit tennünk kell, és ez nagyon sürgés most már, mert igen fontos kérdésekről van szó. És én úgy gondolom, hogy ezt okvetlen bele kellene venni ebbe a bizonyos véleménybe, és tudom, hogy nagyon nehéz, mert ilyen kevés szóban kell kifejezni a vélemény, de remélhetőleg az együttes munka alapján meg tudjuk fogalmazni ezt a szöveget a javaslatok segítségével. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, és most pedig Jaszlovecka asszony fog hozzászólni. Köszönöm szépen, elnök asszony Véleményem szerint a, a vélemény jó irányba halad. A szociális alap jó eszköz, különösen válság idején. A jelentés tevő a, a rugalmasságra utal, és ugyanakkor azt is mondta, hogy a, a költségeket jobban kellene ellenőrizni, ami nagyon helyes. Ami viszont a szegénység elleni küzdelmet illeti, én úgy gondolom, hogy a bizottság, amelyik a foglalkoztatással foglalkozik, nem igazán használja ki a szöveg adta lehetőségeket. Ott van az első pont, amiben az áll, hogy a munkaerőpiacot kell felmérni, és kiderül, hogy a makrogazdasági hatások és az alapok közötti kapcsolat végeredményben eléggé gyenge, amikor is az ilyen öntényezőket fel kellene mérni, ki kellene értékelni, ugyanis hosszú távon a, a, az emberek mentalitását is meg kellene változtatni ahhoz, hogy célt érjünk. És éppen ezért nagyon fontosságot nyernek a válság ellenes lépések. Véleményem szerint a szegénység elleni küzdelem prioritás, de én nem értek ezzel egyet. Én úgy gondolom, hogy ezeket az alapokat a stratégiának megfelelően kell kihasználni a 2020-as 2020-as stratégia szellemében, és nem szabad kizárólag a szegénység elleni harcra eh, koncentrálni. Mert hogyha túlságosan koncentrálunk erre az egy területre, akkor lehet, hogy épp az ellenkezőjét érjük el. Éppen ezért a, a, a társadalomat aktivizálni kellene, és a vállalkozási szellemet kellene növelni. Ami az ötös pontot illeti, a jelentéstevő hangsúlyozta azt is, hogy mennyire fontos a szociális kirekesztés ellen is fellépni. Véleményem szerint ezt az alapot arra kellene felhasználni, hogy a a munkahelyeket és a munkahelyek minőségét javítsuk. Ugyanakkor a tapasztalatainkra kellene építeni a kohéziós politika vonatkozásában, és ez az alap pénzügyi szempontból ugye független, és én úgy gondolom, hogy nem érthetünk egyet azzal, hogy ha ezt az alapot a, a kohéziós politikától elválasztják, ugyanis a kohéziós politikának egy egész sor tevékenységre kell ö, épülnie. Ami viszont a hatos pontot illeti, itt a, azt ö, javasolják, hogy ö, meg kell változtatni a hozzáállást, tehát az inputot outcome-mal kellene behelyettesíteni, ezzel egyetértek. Rüni asszony, asszony, Köszönöm szépen, elnök asszony. És előadóként én is nagy érdeklődéssel figyeltem ezt a szöveget. Természetesen én is majd módosításokat fogok még beterjeszteni. Szerintem túl nagy hangsúlyt helyez a szöveg a szegénység elleni küzdelemre, holott, és eközben megfeledkezik a 2020-as stratégiáról. Szerintem jó, hogyha beszélünk a szegénység elleni küzdelemről, de nem szabad közben megfeledkeznünk a kirekesztés elleni küzdelemről sem, illetve arról, hogy munkához kell juttatni az embereket. Sok folyamatot láthatunk itt egymás mellett, a gazdasági átalakulást, illetve egyéb más olyan elemek is vannak, amelyeket szerintem még meg kellene említeni a szövegben, és előre is köszönöm a jelentéstevőnek, hogy figyelembe veszi a módosítási javaslataimat. Köszönöm, Papadopoulou asszony. Ha a bizottságtól senki nem szeretne hozzászólni. Köszönöm szépen minden kollégának, aki hozzászól. Úgy gondolom, nagyon fontos kérdéseket vetettek fel. Egyetértek Schröter asszonya. Azt mondta, hogy nem érkezett időben a dokumentum. Ez igaz. Úgyhogy ezt felvethetjük a bizottságnak. Persze a helyzet változott 2008 óta, én is említettem. Sok minden változott azóta. 2012-ig meg még változnak, és minden tagállamon az állampolgárok ezt megtapasztalják. Néhány országban születtek jó programok, másokban nem. Éppen ezért koncentrálnunk kell az erőinket, hogy amikor a nemzeti stratégiai programok beérnek, akkor legyenek prioritások, amik tükrözzék vissza a 2020-as stratégia céljait itt válaszolok arra, hogy hangsúlyozzuk el a szegénységet. Azért hangsúlyozzuk, mert ez a szegénység éve. De ez nem zárja ki a többi célt a 2020-as stratégiából. Jobb munkahelyek, a nők hatékonyabb bevonása, és majd a módosító indítványokon ez megjelenik ezen kívül. Mondtam már, hogy a karakterszám az korlátozott volt, nem tudtunk mindent bevenni. A nem esélyegyenlőségre szánt pénz. Egyetértek. Ez a német elnökség kezdeményezése volt, és ezt folytatnunk kellene. Szerintem nem sikerült. A gender budgeting ez az egyetlen megoldás arra, hogy nyomást gyakoroljunk a kormányokra, hogy ne csak, hogy pénzt adjanak, és programokat a nők segítségé, segítésére, de az előrehaladást is kövessék figyelemmel. Mit értek el az adott pénzzel a költségvetésből? Ami a civil szervezeteket illeti mondták, hogy nem vesznek részt eléggé. Ez igaz. Ahhoz, hogy túléljék ezt a helyzetet, be kell őket vonnunk. De minnyáján egyetértünk azzal, hogy mindenki jó indikátorokat akar, ami az eszánt illeti, figuraid asszony is mondta, igen, vannak olyan programok, mint például az Equal, amit nem fedett le. Nem tettünk eleget. A módosító indítványokban elmondhatjuk, hogy kell pénz azoknak, akiknek leginkább szüksége van rá. Ezek a civil szervezetek, akik a nemi esélyegyelőséggel is foglalkoznak. Végül Hagy mondjam el, egyetértek, hogy jobban meg kell választanunk az ESZA költség elkülönítéseit, jobban kell felügyelnünk, és megfelelő projekteket kell választanunk, és ki kell értékelnünk az ESZA munkáját, annak érdekében, hogy a 2020-as stratégia minden célja megjelenhessen a nemzeti stratégiákban. Köszönöm. Thank you very much. And the deadline for members... Köszönöm szépen. November 15 dél a módosítók határide, és december másodikán szavazunk itt. Köszönöm. Ezzel lezárom a mai ülést. Köszönöm. Nem, Elnézést, Strasbourgban lesz egy különülésünk, november 22, 19 órakor. Úgyhogy hétfőn Strasbourgban 19 órakor találkozunk.